Se prendete posto possiamo cominciare. Hogyha mindenki leült, akkor elkezdhetjük az ülést. Allora intanto buon pomeriggio, ben eh, riorganizzati. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Most találkozunk először a nyári szünet után. Nem sokára el kell indulnunk, mert hogy meg kell kezdenünk az ülést, mert eh, nagyon sűrű a programunk, sok a munka, ami ránk vár, meghallgatások lesznek, úgyhogy azért szeretném kérdezni a kollégáktól, hogy vannak-e ellenvetések a napirendi pontokkal kapcsolatban. Ha nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük. Egyben azt is javaslom, hogy a június 4-i, a június 19-i, illetve a július 11-12-i ülések jegyzőkönyveit elfogadjuk ezzel kapcsolatban. Ha nincsenek problémák, akkor elfogadottnak tekintem, és kezdhetjük is a munkát. Szeretnék em, arra emlékeztetni, úgy tűnik, hogy vannak technikai problémák, de remélem, hogy ezek minél hamarabb meg fognak szűnni. Az Európai Parlament web oldalán közvetítik ezt az ülést, és holnap, szeptember 18-án, ugyanitt, ugyanebben a teremben lesz egy koordinátorok ülése, 17 óra 30-tól a Klíma Szakbizottság számára. Tehát itt voltak ilyen szervezési problémák, éppen ezért a ma délutáni ülésünk, ülésünkre meghívott vendégek nem fognak tudni felszólalni a korrupció, sportkorrupció témakörében. Éppen ezért azt javaslom, hogy a következő módon szervezzük a napi rendi pontjainkat 15 től 17.30-ig az OECD-s szakember fog érkezni sportkorrupció témában, és aztán 17 óra 30-tól 17.45-ig jönne majd Boszkút képviselő, aki a LIBE szakbizottságtól érkezik hozzánk, és az illetékes jelentést fogja majd bemutatni. Hogyha ez az új program így megfelelő, akkor elfogadottnak tekintjük. Kezdjük az első meghallgatásunkat. Ez a negyedik meghallgatásunk a szervezett bűnözéssel kapcsolatban. Cilegász kollégát fogjuk meghallgatni, aki a szervezés, szervezett bűnözés elleni keret ről fog beszélni, európai szinten. Tessék, üljön le, hogy ide kíván jönni. Dicevo, eh, noi sotterremo il dibattito con... 15 percet adunk a prezentációjára, és azután következik a két perces felszólalási idő, amelyet a koordinátoroknak, jelentéstevőknek adunk elsősorban, és aztán a kollégáknak is. Amennyiben sikerül betartani az ütemtervet, akkor lehet egy második kérdéskör is, illetve a kérdésekre adott válasz is. Éppen ezért adnám meg Mici Régász kollégáknak a szót 15 percre. Thank you very much uh, for inviting. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és örülök annak, hogy szólhatok az Önök szakbizottságához, és hogy néhány kulcsfontosságú kérdést meg tudok önökkel tárgyalni, amely a jogalkotási beavatkozást illeti a szervezet bűnözés területén. Arra kértek, eh, hogy egy korábbi jelentésről szóljak, amit a parlament számára készítettem el, amelyben a 2008-as keret irányelvet értékeltem, a mm, bűnügyi együttműködés a bűnözött szervezett bűnözés területén. És hogy nézzük meg, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy javítsunk a jogalkotási kereten a szervezett bűnözés területén. 15 percemben ma négy dolgot szeretnék elvégezni. Az első dolog az, hogy megvitassam önökkel a kontextust, és hogy mennyire szükséges jogalkotások, a jogalkotás a szervezett bűnözés ellen a büntetőjogban. A második dolog, nagyon röviden szeretném bemutatni azt, hogy hol tartunk most, mi a helyzet most, ezzel a keretirány elvel. A harmadik dolog, amit szeretnék megnézni, szeretnék néhány konkrét lépést javasolni. Ne haragudjon, azért szakítottam félbe, mert van itt egy kis probléma. Először azt hittem, hogy csak az én hangommal van gond, de legalábbis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 Amint említettem nagyon röviden, négy dolgot szeretnék ma elvégezni. Az első dolog az, szeretném megvitatni a kontextust, annak a szükségszerűségét, hogy jogalkotásra van szükség a a szervezet bűnözés ellen. A második, hogy értékeljük a jelenlegi keret irányelvet, a 2008-as határozatot, és nézzük meg, hogy hol is tartunk, az integráció foka milyen mértékű most, a harmadik dolog, amelyről szólni szeretnénk, az az, hogy a 2008-as keret határozatot hogyan lehet továbbvinni, hogyan lehet javítani a jelenlegi jogalkotási keretet. A negyedik dolog pedig szélesebb körben szeretném értékelni azokat a lehetőségeket, amelyeket a Lisszaboni szerződés garantál a szervezetbűnözés elleni küzdelemben. Igyekszem betartani a 15 percet. Az első pont, amit érintenék, a kontextust illeti, a szükségességét ennek a jogalkotási keretnek. Jelenleg egy ellenmondásos helyzet alakult ki az EU-ban a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Egyrésztről fel kell lépni a szervezet bűnözéssel szemben természetesen, és ez volt az európai integráció egyik motorja a bűnügyi, bűnöldözés együttműködésben. Ha megnézzük a 90-es évek európai integrációját, azt látjuk, hogy sok minden, ami ma alakult ki, például a harmadik pillér, nagyon sok érdemi büntetőjogi törvény elfogadása, az EU mm, illetékes ügynökségének elfogadását azzal indokolhatjuk, hogy fel kell lépni a szervezet bűnözéssel szemben. Másrésztről ez a politikai lökés, ez a politikai lendület nem igazán fordítódott le megfelelő jogi ö, dokumentumokra. Itt van egy ellentmondás tehát. Van egyfajta konszenzus azzal kapcsolatban, hogy valamit tennie kell az Európai Uniónak a szervezet bűnözése szemben, de amikor át kell ültetni ezeket a gondolatokat jogi ö, dokumentumokba, akkor bizony kihívással nézünk szembe. A szakbizottságnak azt szeretném javasolni, amikor megnézik, hogy hogy néz ki majd a jövőbeli EU jogalkotás ebben a ágazatban, akkor nézzük meg azt, hogy miért van szükség a szervezet bűnözés elleni EU-s jogszabályokra. Mik ennek a, mi a szerepe? Miért akarjuk a szervezet bűnözésben résztvevőket megbüntetni, bíróság elé állítani? Ezeket a funkciókat hat különböző kategóriába lehet sorolni, tehát miért akarjuk a szervezetbűnözésben való részvételt eh, bűncselekménynek tekinteni? Miért kell megerősíteni a nemzetközi büntetőjogot a szervezetbűnözés elleni küzdelemben? A nemzeti bűnüldözőket, ügyészeket is támogatnunk, erősítenünk kell. Kiváltképpen az olyan tagállamokat kell górcső alá vennünk, ahol ilyen jogalkotás nincs megfelelő mértékben. Mi az elsődleges célunk? Bűnüldözés, a szervezet bűnözés elleni fellépés, és ez eltér más bűncselekményektől? Ezt a kérdést is tisztázni kell. A szervezet bűnözés elleni küzdelem többlet értéket ad el. Mennyivel több, mint a drogkereskedelem, vagy a kábítószerkereskedelem, vagy a korrupció? Miért kell legyen külön a szervezet bűnözés elleni küzdelem terén jogszabályokat alkotni? Ez egy olyan kérdés, amit azt hiszem meg kell vitatnunk. A második funkció, amelyet az EU jogszabályok betölthetnek, tisztázni kell az EU büntető jogi testületének szerepét. Az Europol és az Eurojust például felelősek <clears throat> azért, hogy koordinálják a nemzeti terveket, amelyek célja a szervezett bűnözés elleni fellépés. De ha nem tudjuk pontosan, hogy mit is jelent a szervezetbűnözés, hát akkor nagyon sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet egyáltalán hatékonyan együttműködni az illetékes ügynökségeknek. A harmadik funkció. Egyfajta jelzést szeretnénk megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon súlyos bűn büntető jogi következményekkel járó magatartás, a szervezetbűnözés már mind. <clears throat> A szervezetbűnözés bűnözés ez súlyosbító körülményként léphet fel más bűncselekmények értékelésekor. A kérdés az, hogy külön bünténként kell lekezelni a szervezetbűnözésben való részvételt azért, hogy szigorúban járjunk el más bűncselekményekkel szemben. A negyedik funkció szankciók kidolgozása, súlyos szankciók kidolgozása talán eh, nyomon követték az elkobzásról szóló eh, bizottsági javaslatot, amelyben az szerepel, hogy a szervezett bűnözés az új eh, elkobzási hatáskör hatája alá esik, tehát azért kell speciális szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogszabály, hogy jobban tudjuk érvényesíteni az elkobzásról szóló szabályokat. Tisztázni kell tehát sok mindent a bűnözés kérdésében, annak érdekében, hogy jobban felismerjük ezt. Mindannyian tudjuk, hogy az európai elfogató parancs hatályban van, ami a kettős kockázat alkalmazását illeti, itt is tisztázni kell ezt a büntető jogi eljárásokban, ami az európai, az európai elfogadó parancs keretében külön rendelkezés vonatkozik a szervezet bűnözésben való részvételre kapcsolatban. Éppen ezért ez valódi probléma, a nemzeti bíróságok egyre inkább foglalkoznak olyan kérdésekkel, hogy például egy adott országban szervezetbűnözésnek számít A magatartás, egy másik országban viszont nem. Ugye hát az Európai Bíróságnak szerepe ezt tisztázni Luxemburgban. A jelenlegi EU keret nagyon is nem világosan fogalmaz. A hatodik kérdés, amelyet felvetnék, hogy funkció, szélesebb körű funkció, de nagyon is értékes, érvényes az intézményi funkciója a szervezetbűnözésnek. A kérdés az, tehát a szervezetbűnözés olyan eszköz, amely nem garantálja az intézmények stabilitását. Nagyon fontos ugye az igazságszolgáltatás függetlensége, pártatlanságát fenntartani. Látjuk, hogy ez egy fontos kérdés, nemrégi fejleményekkel kapcsolatban Bulgáriában és Romániában láttuk, hiszen ezt a két országot kiváltképpen Bulgáriát ellenőrizzik abból a szempontból, mennyire felelnek meg a szervezet bűnözés elleni küzdelemben foglaltaknak. Nem csak az igazságszolgáltatás függetlenségéről van szó, hiszen ezeknek kell persze a nemzeti büntető, nemzeti igazságszolgáltatási rendszereknek kell végrehajtani az EU jogszabályokat. Na most hol is tartunk most? Ez a kerethatározat hol is tart, 2008-as ugye. Azért van még mit javítani rajta, mind a jogbiztonságot illetően, az alapjogi kérdéseket illetően, és a harmonizációs szintjét illetően. Ami a biztonságot illeti. Na most, ahogy ezt megfogalmazták, arra történt kísérlet, hogy kriminológiai megközelítést fogalmazzanak meg a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, a végén nagyon is széleskörű definíciók születtek az a kapcsolatban, hogy mi számít szervezett bűnözéssel foglalkozó szervezetnek. Ha megnézzük a szervezett bűnözés definíciót ebben a kerethatározatban, azt látjuk, hogy az európai jog egy ilyen szervezetet struktúrált szervezetnek tekint, de elolvassuk a bekezdést magát, nem kell annyira struktúrátnak lenni egy ilyen szervezetnek. Struktúrált, de nem kell, hogy hierarchikus legyen ez a szervezet. Azt hiszem, hogy itt egy szándékos homályosság van. Azt hiszem, hogy jogi szempontból nem világos ez a helyzet sem a definíció. Másrészt, gondolom ez a szabizottság megvitatta már azt a kérdést, két variánssal foglalkozik ez a kerethatározatot, ugye az egyik az, hogy bűncselekménynek számít a szervezett bűnözéssel kapcsolatos tevékenység, a másik pedig a konspiráció, ami a mm, nemzeteken átnyúló szervezett bűnözés elleni fellépést illeti. Nos, azt gondolom, hogy meg kell néznünk méghozzá a különböző jogalkotási funkciók fényében. Miért van szükségünk jogalkotásra, amely a szerzetbűnzésre foglalkozik? Miért van ez a két variáns, amit említettem? A harmadik pont. Hogyan tudjuk értékelni ezt a keret határozatot? Tudom, hogy a bizottság több értékelése jelentése foglalkozik. Számomra két, fontos, nagy, két dolog nagyon fontos. Nem mindenre van persze válaszunk. Először is meg kell néznünk azt, hogy a tagállamok hogyan hajtották végre ezt a kerethatározatot nem csak a jogalkotást illetően, nem elég azt hiszem megnézni azt, hogy van-e jogalkotási eszköz minden tagállamban, amely végrehajtja ezt a kerethatározatot, de meg kell néznünk, hogy a gyakorló jogászok hogyan értelmezik a szervezetbűnözés fogalmát. Az államügyészek alkalmazták a gyakorlatban vajon, vagy sem? Vannak bírósági esetek? Mit mondtak a bíróságok a szervezetbűnözésről? Van konvergencia az a kapcsolatban, hogy hogyan ért, értelmezik a bíróságok ezt a koncepciót? Az államügyészek más bűncselekményekkel kapcsolatban, mint kábítószerrel, tehát a kábítószerkereskedemet emelik ki, és a szervezett bűnözés pedig egy kicsit félreteszik. A szervezett bűnözés, mint egy plusz bűncselekmény, csak megerősíti a kiszabadható büntetést, de nem azt vizsgálják az ügyészek. Tehát meg kell néznünk tehát, hogy mi a többletértéke ennek a kerethatározatnak, és ha módosítják, mely irányba kell ö, módosítani. A szervezetbűnözésben való részvétel egy hasznos fogalom-e, vagy inkább kellene konkrét bűncselekményekre összpontosítanunk? Ez központi kérdés. A második lépés előre szerintem az az, ha, és üdvözölném, és kérem szépen a szabizottságot, hogy az életek és EU ügynökségek véleményét is kérjék ki az a kapcsolatban, az Europol és az Eurojust információt, jobban, tehát meg lenne, jó lenne megtudni, ők hogyan értelmezik a szervezett bűnözést. Például az Europol ugye készít szervezett bűnözése kapcsolatos veszélyeztettségi vagy fenyegetettségi értékeléseket. Mi a többlet értéke ennek a fogalomnak? ezek az EU ügynökségek eh, mennyire értékelik ezt plusznak? Szükség van erre? Milyen mértékben? Azt hiszem, ez nagyon fontos kérdés. Az Eurojust hogy értelmezi a szervezetbűnözést? A Eurojust eh, napi szinten hogyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, amikor a nemzetközi, amikor a nemzeti bűnöző szervek munkáját koordinálja? Nagyon jó lenne megtudni. Szerintem utána kellene járni annak, hogy mit is jelent a gyakorlatban. Még egy percem van. Ha megengedik ezt, azzal tölteném, hogy a Lisszaboni szerződésről ejtenék néhány szót, több lehetőséget nyit meg a jogalkotás terén. A 31-es cikkely az Európai Unió működéséről szóló szerződés illetékes bekezdésében szerepel a szervezetbűnözés. Explicit egy olyan terület ez, ahol még ahol jogalkotási lehetősége van az EU-nak. A kérdés az, hogy ez mit jelent? a szervezetbűnözés absztrakt módon, vagy pedig összpontosítsunk konkrét bűncselekményekre, amikor azokat elkövetik egy szervezet bűnözési, egy, egy bűnöző szervezet keretein belül. Aztán a 83 per 2-es bekezdés is itt van, ez is hasznos lehet szerintem, mert ott olyan magatartást lehet büntetni, amely más EU politikák végrehajtására nézve jelentenek fenyegetést vagy negatív hatást. Szervezett bűnözéshez kapcsolódó közbeszerzési csalások például ide tartozhatnak. Ezek talán nem tartoznak a szervezett bűnözés égisze alá, de például a közbeszerzés segítségével is lehet a szervezett bűnözés malmára hajtani a vizet. Egy második kérdés, amelyet megnézhetünk a jövőben, a 86-os cikke alkalmazása, egy európai államügyész hivatalának létrehozása, 84-es bekezdés lehetőséget teremt az államügyész mandátumának kiterjesztésére, az EU költségvetését illető csaláson túli hatáskört is biztosít. 30 másodpercet túlléptem, elnézést kérek. Köszönöm a figyelmüket. Grazie professore per aver rispettato. Köszönöm szépen, hogy betartotta a rendelkezésre álló másodperccel többet beszélt. Két gondolat lenne. Nem tudom, hogy jól gondolom-e, de ön ugye arról beszélt, hogy arra azért van szükség az európai büntetőjogra, mert a szervezet bűnözés ugye a határokon átnyúlik, és ezért alkották meg az FBI-t is az Egyesült Államokban. Ugye a Bonnie and Clyde ügy után, az az 1930-as években. Tehát itt most megint csak azt hiszem, hogy technikai probléma van? Talán a francia kabinnal van probléma? Elnézést. Úgy tűnik, hogy megint egy kis technikai probléma van. Ah, ecco, mi dicono che... Azt mondják nekem, hogy a francia kabinban technikusra van szükség, mert sajnos leállt a rendszer. Oggi non siamo molto fortunati. Nincsen túl nagy szerencsénk a ma, ö, mai napon ezekkel a technikai ügyekkel. Allora, possiamo vedere se è possibile. Nem tudom, hogy esetleg úgy tűnik, hogy rendben van a dolog, úgyhogy esetleg, hogyha újra kezdené, mert a francia tolmácsolás sajnos elmaradt a technikai probléma miatt. Rendben. Tehát először is szerettem volna megköszönni a professzornak az előadását. Azt hiszem, hogy sokkal több mindent is elmondhatott volna. Sajnos nem volt túl sok ideje. Nem tudom, hogy igazam van-e abban, hogy ön szerint azért van szükség európai szintű jogszabályokra a szervezetbűnözés ellen, mert ugye határokon átnyúló tevékenységről van szó. A az Egyesült Államokban az 1930-as években azért alakult meg, mert nem, mert a Bonnie and Clyde, Bonnie és Clyde ugye a államokon átnyúló bűncselekményeket követtek el, és ezért alkották meg az FBI-t. Nos, hát nem tudom, hogy Európában is valamiféle föderális büntetőjogra van, szó, van szükség. Nem tudom, hogy európai szintű FBI-t, vagy európai börtönök létrehozására van-e szükség. És végül az lenne a kérdésem, hogy a jövőben, jövőre, amikor ezzel kapcsolatban egy komoly jelentést fogunk elkészíteni, nagyon sok inputra lesz szükségünk, akár öntől is. Elnök, köszönöm szépen. Diaz de Mera úr következik az EPP-től. Köszönöm szépen. Nos hát most én a néppárt nevében beszélek, és remélem, hogy nem sokára majd itt lesz Veronik is, és ő képviselhet bennünket. Először is szerettem volna megköszönni a professzor úrnak az előadását, és azt, hogy ide ellátogatott hozzánk a Krim szakbizottságba. Nos, ön azt szeretné, hogyha precízebben fogalmaznánk, meg definiálnánk a bűnszervezet fogalmát. De ugyanakkor gyakorlati szempontból maga a definíció nagyon keveset jelent, már csak azért is, mert tulajdonképpen lehetetlen az, hogy az Európai Unió területén a büntető törvénykönyveket harmonizáljuk, hiszen a kultúra, illetve a hagyomány szempontjából nagyon különbözőek a jogrendszereink. Ugye itt vannak az angol száz, illetve a latin alapú jogrendszerek. És az is igaz, hogy bizonyos államokban sokkal uh, súlyosabbnak számítanak bizonyos bűncselekmények, mint máshol, úgyhogy nagyon nehéz lesz harmonizálni mindezt. Ezzel kapcsolatban szeretném az ön véleményét meghallgatni. És azután, ami az Európolt illeti, ugye egy új jogalapról van itt szó, amely egy tanácsi határozaton alapszik. A stokkolmi programban, illetve a cselekvési tervben azt hangsúlyozzuk, hogy néhány napon belül az Európai Parlament egy olyan rendelettel kell majd fogalmazzon, amely az Európolnak új jogalapot fog adni. Most ön szerint ezt a mostani rendeletet, tehát az érvényben lévő rendeletet hogyan kell kezelnünk? A bűnszervezetek fogalmán helyesebben definiálja -e ez az új jogszabály, vagy sem? És aztán még a szkepticizmusomnak is szeretnék hangot adni a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, hiszen nem hiszem, hogy itt egy európai ügyészség kialakulhatna, hiszen ugye itt az Európai Parlament erről nagyon sokat beszél, de nem tudom, hogy ez a valóságban hogyan valósulhatna meg. Elnök, most az SZND nevében a képviselő következik két percben. Köszönöm szépen a magyarázatai, professzor úr. Azt hiszem, hogy többet is mondhatott volna nekünk. Azt mondtam, hogy paradox helyzet alakult ki egy részről. Egyetértünk azzal, hogy az EU-nak többet kellene tennie a szervezetbűnözés területén, de másrésztől, amikor a kormányoknak fel kell lépniük, hát mindig nagy kívással nézünk szembe. Tény az, hogy a szervezetbűnözés veszélyt jelent a gazdaság és a társadalom számára Európában. A jelenlegi gazdasági válságban mondhatnánk persze azt, hogy a szervezet bűnözés áldás a szervezet bűnözők, a maffiózók számára, a pénzmosók számára. Átfogó megközelítésre van szükségünk. Többet kell tennünk a megelőzés területén és a bűnöldözés területén. Felmerül egy kérdés. Találunk-e közös meghatározást a szervezett bűnözésre? Ha igen, akkor a gyakorlatban ez tényleg hozzájárul-e majd a szervezett bűnözés megelőzéséhez, idejétve a határokon átnyúló bűncselekményeket? Ön hogyan gondolja, hogyan látja az OLAF, az Europol, az Eurojust tevékenységét? Nyilván van e, egyfajta átfogó képe ezen intézmények működéséről. Azt hiszem, hogy e, majd tartunk meghallgatást ezen ügynökségek résztvevőivel, képviselővel. Szeretném tudni, hogy ön hogy gondolja, hogy ők hogy végzik el munkájukat. Ön hogy látja azokat a kritikákat, amelyeket a kormányok fogalmaznak meg ezen ügynökségekkel kapcsolatban. Sokan azt mondják, hogy ezek az ügynökségek miért vannak, megfelelnek a szerepüknek, többen megkérdőlezik a létjogóságtságukat. Említett a Lisszaboni szerződést, amely segítségével létrehozhatnánk egy európai ügyészi hivatalt, Barózó bizottsági elnök úr is említette beszédében tavaly Strasbourgban, amikor az Európai Unió jövőjéről beszélt. Szeretem az ön véleményét kikérni erről. Ön hogyan látja ezeket a dolgokat? A mi frakciónk, a szociáldemokraták, mi egyetértünk abban, hogy ebben a parlamenti ciklusban, ebben a szakbizottságban meg kell néznünk, hogy valóban van-e értelme létrehozni ezt az államügyészi hivatalt európai szinten. Most pedig két percben Máler képviselője szó. Köszönöm szépen, professzor úr! Még egyszer hát fölírtam azokat a cikkeket, amelyeket meghivatkozott, és amelyeket fontosnak tartott a Lisboni 3.1-es, 83.2 és 64-es az EU költségvetés elleni csalás szerepelt. Ez is számíthat. Ez nagyon is érdekelne engem, ha ez szervezett bűnözésnek a 64-es volt, de nem tudom. Alapvetően úgy gondolom, hogy a közös jogértelmezés az európai tagállamokban adott. Persze különböző én most ebben eltérek az előttem szóló kollégámtól, az olasz kollégáimtól. Mások a büntetések, a szankciók, amelyeket kiszabunk az egyes tagállamokban, de időközben minden tagállam a korrupciót egyformán kezeli. A csatlakozó országok, a tagjelölt országok, ugye Szerbiában jártunk, úgy gondolják ők is, hogy a korrupció legalább, hogy, tehát ugyanolyan súlyos bűncselekménynek számít Szerbiában, mint más országokban. A közbeszerzés még nem szervezett bűnözés, azért ezt nem mondanám, de a korrupció talaját képezheti. Ez eh, éppen e, ide tartozik, az, itt ezzel ellen szeretnénk fellépni. Éppen ezért helyes az, ha több Európánk lenne ezen a területen, igaznak vagy jónak tartom azt, hogy nincs elegendő minőségi értékelésünk, a magunknak, a koordinátoroknak, a tisztelt elnökasszonynak is folytaném azt a kérdést, hogy nem lehetne még egyszer pontosan elemezni a minőségi értékelés szempontjait, méghozzá a kerethatározata kapcsolatban. Milyen többletet jelent, milyen hozzáadott értéket jelent, mi határokon átnyúló, mi nem közvetlenül határokon átnyúló, mégis hatással bír a tagállamokra, a jogértelmezés szempontjából, az akarat, hogy valóban mindenki részéről megvan a szándék, az új tagjelölt országok, ugye Szerbia, Horvátország is most csatlakoznak, részükről is megvan-e a szándék, az akarat. Van-e lehetőség egy ilyen minőségi értékelése, hiszen professzor úr ön ezt említett, hogy erre fontos lenne kitérni. Esetleg ö, kiadhatnánk-e mm, tanulmány készítésére ezt a kérdést? Köszönöm szépen. Mielőtt visszaadnám a szót a professzornak, én magam is feltennék egy kérdést csatlakozva a kollégához. Ahogyan Diaz de Mera képviselő is elmondta, igaz az, hogy azért nagyon nehéz lenne az, hogy meg tudjunk egyezni a szervezet bűnözés közös definíciójában nem csak azért, mert itt jogharmonizációról van szó, ami már önmagában is nagyon nehézkes lenne ebben az esetben, hanem azért is, mert úgy tűnik, hogy a politikai akarat is gyengélkedik ezen a területen. Ugyanis csak bizonyos pillanatokban jövünk rá, hogy erre szükség lenne. Például bizonyára emlékszünk arra, hogy a, az elfogadott jelentésünk 2008-ban a saját jelentésem volt, a szervezetbűnözésről szólt, arról volt szó, hogy a 2008-as kerethatározatot betartassuk. Ugyanis úgy tűnik, hogy az értelmezés nagyon sokat változhat. Most hát az értelmezés igen tág, jelenthet mindent, és belefér az is, hogy semmi. Úgyhogy ugye itt arról is van szó, hogy a szervezett bűnözés gazdaságainkat, a biztonságot 500 millió polgár biztonságát is kockáztathatja. Sajnos nem, hallgat, nem halljuk. Okay. Tehát akkor arról volt szó, hogy a tagállamoknak rá kell jönniük arra, hogy itt azért a szép szavakon túl kell tenni valamit, ugyanis minden egyes alkalommal láthatjuk azt, hogy amikor fontos témákról van szó, akkor a nagy programokban mindig egyetértünk, de amikor aztán arról van szó, hogy konkrétan meg is kellene valósítani, és a nemzeti parlamenteken át kellene ö, nyomni ezeket a jogszabályokat, akkor megáll a gépezet. Nem tudom, hogy ön erről mit gondol, arról, hogy az Europol szerepét hogyan is értékelhetjük, akár az Europol jogalapjának megváltoztatása szempontjából is. Ön nem gondolja azt, hogy szükséges lenne az Europol szerepét megerősíteni a tagállamok részéről is, tehát hogy egy olyan struktúraként tekintsünk az Europolra, amely európai szintű struktúra, és itt ugye információ, illetve adatszolgáltatásra van szükség. Hát tudjuk, hogy itt nagyon nagy problémák vannak, mert vannak olyan országok, amelyek hajlandóak adatokat szolgáltatni, aztán vannak olyan, adat, olyan országok is, is, amelyek nem helyes adatokat szolgáltatnak, és így éppen elég nehéz lesz az a feladat, hogy a szervezet bűnözés ellen harcoljunk. Én biztos vagyok abban, hogy kicsit felületesen beszélek, de azért ne felejtsük el azt, hogy ma a szervezet bűnözés a legnagyobb probléma a világon. Ez pont azért van, mert itt nincsenek földrajzi határok. A szervezett bűnözés pontosan tudja azt, hogy hogyan harmonizálja önmagát nemzetközi szinten, és hogyan telepedje meg a különböző országokban, területeken. Borszelino képviselő is szeretett volna hozzászólni, hogyha jól tudom. Sajnos nagyon rosszul hallható, mikrofon nélkül. Nos, egy megjegyzésem lenne. Az az érzésem alakult ki, hogy itt eléggé velőbe vágó kérdéseket kezdünk el tárgyalni, ugye a szervezetbűnözés bűnözés kapcsán. Hiszen ez csak még tovább tesz a világszinten kialakult gazdasági válságra, ugyanis a szervezetbűnözésnek bűnözésnek pont az a célja, hogy egy olyan piacot célozzon meg, amely már önmagában is nagyon gyenge. És ráadásul a maffia vagy a szervezetbűnözés, bűnözés gazdasági tevékenysége ki akarja használni ezt a mostani krízishelyzetet. Éppen ezért az európai intézmények vagy az európai parlament nagyobb odafigyelése a szervezet bűnözés problematikájára talán ebből fakad. Lehet, hogy sokkal korábban kellett volna már foglalkozni ezzel a kérdéssel, és lehetett is volna, mert ott vannak az eszközök a kezünkben. De mégis az az érzésünk, hogy az Eurojust, a Europol <clears throat> tulajdonképpen csak ilyen egymástól független kis sejtekként működnek, amelyek ugyan jó munkát végeznek, de mégsem volt az az igazi céljuk, hogy bizonyos illegális helyzeteket felszámoljanak. Ugye ma szervezett bűnözésről beszélünk, de nagyon sokszor, amikor a felszólalásokat hallgatom, akkor azt értem belőle, hogy a maffia, szervezetbűnözés, stb. között nincsen világos definíció. Tehát ez is fontos lenne, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Én azt hiszem, hogyha szeretnénk komoly célokkal dolgozni, a szervezet bűnözés elleni harcban, akkor nagyon fontos az, hogy mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk, és ezért fontosak a definíciók, tehát közös, harmonizált definíciók a különböző szervezet bűnözéssel kapcsolatos koncepciók, fogalmak között, és nagyon fontos lenne az is, hogy a bűncselekmény fogalmát definiáljuk európai szinten, mert különben a maffia, szervezett bűnözés és más közötti különbségek között el fog veszni a lényeg. Ezért lenne fontos nem csak kulturális szempontból, hanem büntetőjogi szempontból is, mert hogyha azt se tudjuk, hogy miről beszélünk, mert gyakorlatilag ez a helyzet, lássuk be, minden ország másként vélekedik ezekről a, helyz, ezekről a dolgokról, mindenki máshogy értelmezi, és máshogy látja a szervezet bűnözést. Tehát talán ebből kellene kiindulni, mert utána sokkal könnyebb lenne a munka, mert majd magától beindulna a szervezet bűnözés elleni harc is, és fontos lenne az, hogyha valóban a szervezet bűnözés, tehát a bűnszervezetet is tényállásként fogalmaznánk meg. Köszönöm szépen, és most visszaadom a szót a professzornak. Thank you very much. Köszönöm szépen az összes kérdést. Nagyon örültem ezeknek a kérdéseknek, és megpróbálok három nagyobb témá köré csoportosítani a válaszomat. Az első ilyen téma az az, hogy ez tulajdonképpen nem egy nagy meglepetés, de azt hiszem, hogy minden feltett kérdésből az derült ki, hogy milyen fontos valóban megnézni, milyen szerepet játszhatnak az uniós testületek és különböző szervek a bűnüldözésben, illetve igazságszoltatásban. Ezek a kérdések arról szóltak az Európollal, Eurojusttal és az, Európa, az Olaffal és az Európai ügyészi hivatallal, mind-mind ezzel kapcsolódott össze. Most válaszúton vagyunk az Európai Unióban. A Lisszaboni szerződés megnyitja a lehetőséget, hogy újra gondoljuk ezeknek az ügynökségeknek, testületeknek a szerepét. Ezek az intézmények az Európai Unióban nem egy szisztematikus módon alakultak ki, hanem az idők során és hogy hogyan dolgoznak, ha ezt ma megnézzük, nagyon sok az átfedés a mandátumok között, és bizonyos mértékig még verseny is folyik az egyes intézmények között. A Lisszabon szerződés új alapokat teremt, és a kérdés, amit fel kell tennünk, hogy milyen jövőképünk van az európai igazságszolgáltatással kapcsolatban. Mennyire kell ezeknek az ügynökségeknek helyettesíteniük a tagállami igazságszolgáltatást, illetve hol kell segítséget nyújtani. Hogyha van európai főügyész, akkor mi a szerepe? Vagy mi a szerepe az Olafnak ebben az egész rendszerben? Van egyáltalán értelme annak, hogyha van egy ügyész, akkor miért van szükség a többire? Ugyanez a kérdés tehető fel a Eurojust-tal kapcsolatban. A Europol, az Európollal kapcsolatban az elnök asszonya azt mondta, hogy ez annyira jó, amennyire a tagállamok akarják, hogy jó legyen. Tehát, hogyha nem adják meg a megfelelő információt, akkor nem is lehet hatékony a Europol. De azért a kulcsfontosságú kérdés az, hogyha visszanézünk, hogy az Európai <clears throat> hogy a tagállam és az európai tagállamok mit akarnak, és a parlament mit akarnak, mi legyen az Európol mandátuma ez egy bűnügyi információszerző szolgálat, és ha igen, akkor meg kell nézni a, a, a hatáskörét, a kompetenciáját. Tehát most ott van a lehetőség, hogy újra gondoljuk, hogy miért vannak ezek a bűnüldöző ügynözések, ügynökségek, és mi az igazi céljuk, mandátumok. Addig, amíg nincs konszenzus, addig lehet érdekes vitákat folytatni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos megnézni, és megnézni azt, hogy mennyire beszámoltathatók, hol van, ö, ö, hol kell beszámolniuk, hol fogják felügyelni őket, hol a felügyelet, és egyáltalán milyen hatása van ezeknek az ügynökségeknek az egyénekre, és milyen módon lehet <clears throat> voltak például érdekes esetek ugye az Olaf tevékenységével kapcsolatban Luxemburgban. Luxemburggal kapcsolatban. Szóval nagyon-nagyon sok következtetés vonható le, ez kitesz egy jelentést, és az OK a, a szervezett bűnözés elleni harc valóban meghatározott. Tehát a szervezett bűnözés az minden kérdésben szerepelt, és minden harmonizáció ugye kérdezték. A, én egyetértek a harmonizációval, de ez nem uniformitást jelent. És nem gondolom, hogy bárki is egy ilyen teljesen azonos bűnöltözést akar minden tagállamban. A harmonizáció a lényeg, és ez irányelveket jelent, a célok kötelezőek, tehát egy nagy mozgásteret enged a tagállamoknak, hogy igazodjanak a saját belső igazságszolgáltatási rendszerükben, ez rendkívül fontos, de azt hiszem, hogy a hatályt meg kell vizsgálni, különösen szerint véleményem szerint itt fogalom meghatározási problémák is vannak, mert a fogalmak annyira tágan vannak megfogalmazva, hogy ez árt már a szervezett bűnözés elleni harcnak, mert annyira tágak a fogalmak, hogy nem jelentenek semmit. Akkor, hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor el kell gondolkozni azon, hogy mire akarjuk a törvényt, és hogyan akarjuk azt alkalmazni, és nagyon konkrét definíciókkal kell előállnunk arra vonatkozóan, hogy miről akarunk beszélni, illetve miről beszélünk. Az utolsó mondandóm, és valószínűleg ez elveszett itt a, a beszélgetés során, hogy a 86. cikk negyedik bekezdése, és nem pedig a 64., hanem ez az, amelyik a jogi alapja mindennek. A harmadik dolog pedig, amit még azért elmondanék, az az, hogy világos, és én nagyon-nagyon szorgalmazom, hogy nézzük meg azt pontosan, hogy mennyire fontos, azoknak a tevékenysége, akik a helyszínen dolgoznak. Tehát a tagállami hatóságok hogyan foglalkoznak ezzel, és meg kell nézni a nemzeti gyakorlatokat. A Lisszaboni szerződés lehetőséget ad a parlamentnek is, hogy nagyon komolyan részt vegyen a Europol és a Eurojob munkájának az értékelésében. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy, hogy önöknek, a parlamentnek meg kell ragadni ezt a lehetőséget és a kezdeményezést, hogy itt nem csak a tagállamok, vagy az Európai Bizottság, mint a szerződés őre lássa el ezt a szerepet, hanem az Európai Parlament is. Köszönöm szépen. Bene, grazie, professore. Köszönöm szépen. Most pedig le is zárjuk ezt az első kört, klasztert, és tovább megyünk a második témánkat, kiberbűnözés a szervezet bűnözésen belül. Most ebben a témakörben meg fogjuk hallgatni egy francia bíró, Miriam Kemerer előadását, aki kiberbűnözéssel foglalkozik. Aztán az Európol képviseletében érkezett előadónkat, valamint az adatvédelmi biztostól érkező kollégát fogjuk meghallgatni. Allora, eh, il dibattito verrà strutturato come abbiamo appena fatto, come facciamo sempre. Nos hát akkor 15 percben kérjük a prezentációkat elmondani minden előadó részéről, tehát mindenkinek 15 perce van, és azután pedig két percet adunk a koordinátoroknak, és azoknak a felszólaló képviselő kollégáknak, akik szót kívánnak kérni. Kemenár képviselője a szó először. Merci, euh, Madame le Président, de m'avoir euh, convié. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a kiberbűnözésről beszélhetek büntetőjogi szempontból. Ugye ne felejtsük el azt, hogy nagyon sok hasonlóság van a kiberbűnözés, illetve a szervezetbűnözés bűnözés között. Beszéltünk arról, hogy nincsen definíció, azt hiszem, hogy a kiberbűnözéssel kapcsolatban is elmondhatjuk ezt, ez nagyon nagy probléma. A jogszabályok nem definiálják a kiber bűnözést. Ilyen példa például a budapesti konvenció, amely a kiber térben elkövetett bűnözésről beszél. Hát mi is ez a kiber tér? Hát ez azért eléggé mm, tág értelmezést adhat. Franciaországban nagyon sokat vitáztunk arról, hogy hogyan lehetne definiálni a kiberbűnözést. A OECD belül is sokat vitáztunk erről a témáról, és megegyeztünk abban, hogy minden esetre nagyon nehéz ez a definíció megalkotási folyamat. Ugye itt informatikai bűnözésről van szó, amilyen például a kalózkodás, itt ugye digitális tartalmak illegális letöltése, vagy pedig akár hagyományosabb dolgokról is szó lehet, mint például a hamis személyazonossággal való visszaélés. Ez lehet ugye digitális környezetben, vagy anélkül is és nagyon sokszor van egy harmadik kategória is, amely a tartalommal kapcsolatos bűnözés, pedofília például az interneten, de akár a rossz hírnévkeltés is ide tartozik. És ugye sajnos a definíció hiánya miatt nem tudjuk jól kezelni a helyzetet. Ugyanis Ugye itt az európai elfogadó parancs ö, szempontjából is fontos lenne ez a pontos definíció. Ő szerepel ugyan a listán, de még sincsen definiálva. Tehát ez egy kettős helyzet. Ki kell mondani azt, hogy sokszor az igazságszolgáltatás nagyon nehezen tudja ezeket a jogsértéseket kezelni, mert Ugye az én értelmezésemben azért a kiberbűnözés is igenis egy szervezetbűnözés kategóriájába tartozik. Ennek egy formájának mondhatjuk. Nagyon sokszor több országra terjed ki egy-egy ilyen bűnözés, például sokszor a világ másik feléről érkezik Európába, vagy például Franciaországba valamilyen kibertámadás. Most akkor itt ki a területi illetékes, ez is felvetődik. Aztán a bírók számára, ügyészek számára nagyon nehéz ezért a helyzet. Most például az a helyzet alakult ki Franciaországban, hogy megpróbálunk képzést biztosítani a bíróknak, azért, hogy megtanulják a bírók, hogy hogyan is működik az internet, milyen módszerekkel lehet a kiberbűnözésen keresztül fellépni. Nos, milyen igazságszolgáltatási hozzáállásra is van itt szükség? Hogyan lehet a kiberbűnözéssel kapcsolatos jogsértéseket feltárni? A jogalkotó rájött arra, hogy itt egy új dimenzióval van dolga, például az automatizált adatkezelési rendszerek ellen elkövetett visszaélések is ide tartoznak. A hackerek világá mm, keresztül elkövetett bűnözésre is kiterjed mindez. Tehát itt megint csak a szervezet bűnözéssel való szoros együttműködésre hívnám fel a figyelmet, Ugye itt a telekommunikációs eszközök felhasználása súlyosbító körülményként jelenik meg a büntetőjogi tételek szempontjából. Itt az eljárás jog is érdekes, mert specifikus megközelítése van szükség. Hadd mondjak néhány példát például a telefonos lehallgatások kérdése az interneten keresztül. Franciaországban egy nagyon híres ügy volt ezzel kapcsolatban. Hát ugye belbiztonságot érintő kérdések is felmerültek. És a nyomozási szempontok is fontosak itt, mint például a a különböző pseudo nevek felhasználáson keresztül való illegális adatokhoz való hozzáférés, aztán egy másik nyomozási forma, amelyet a digitális világban lehet felhasználni, az az, amikor trójai falót, tehát egy, le, egy legalizált trójai falót fog felhasználni a nyomozó hatóság azért, hogy leleplezzen egy szervezett bűnözői csoportot. az anyagi jog szempontjából is fontos kérdéseket vet fel, és eljárásjogi szempontból is fontos kérdéseket vet fel nem csak Franciaországban, azt hiszem, hogy több európai országban is felmerültek az online uh, hamis uh, személyazonosságok, a hamis profilok uh, kiépítése, amely ugye aztán további visszaélésekre ad alapot, az internettel kapcsolatos jog kialakítása, és az ide tartozó igazságszolgáltatási vetület. Mit is jelent ez? Innentől kezdve a szerverek működtetői is részben felelőssé tehetők abban az értelemben, hogy amennyiben kapnak egy felszólítást azzal kapcsolatban, hogy mondjuk illegális tartalmak jelentek meg az ő szerverükön keresztül, akkor onnantól kezdve együtt kell működjenek a hatóságokkal. Itt Franciaországban nagyon sok kritika éri egyébként ezt a rendszert, és szerintem különböző parlamenti jelentések is szólnak erről, új státusz kialakítására van szükség, például online kiadó vállalatok. Ezt a területet például egyáltalán nem rendezte a francia jog még máig, vagy például az árverezés kérdését az interneten keresztül, ezt is ide sorolhatjuk. Hosszú évek óta nagyon sok új szereplő minden nap belép a piacra. Éppen ezért nagyon nehéz a jogi rendszereket definiálni. Ilyenek például a szociális hálózatok. Ezek vajon milyen jogrendszer alá tartozhatnak? Franciaországban például ezek nagyon nehezen definiálhatók, és ez sok problémához vezet az elkövetett bűncselekmények szemontjából. csalás, vagy más digitális bűncselekmények kérdése nagyon összetett. Sokszor nemzetközi együttműködése van szükség, sokszor külföldi nyomozásra van szükség, és sokszor nemzetközi bírósági testületeket kell felállítani, vagy nemzetközi szakértőkre van szükség, és ezt nagyon nehéz megvalósítani, mert bizony eljárásjogi szempontból akkora nagyak a különbségek, hogy tulajdonképpen itt állandóan az idő ellen harcolunk, futunk az idő ellen, mert sajnos az idővel nagyon hamar el, érvényüket vesztik a bizonyítékok is, és egyre nehezebb később a bizonyítékokat tálalni, mert ezek digitális tartalomként könnyen eltüntethetők. Tehát harmonizálni kell a bizonyítékok, illetve az adat megőrzésre vonatkozó jogszabályokat is, mert például Franciaországban egy évig kötelező megtartani, más országokban akár két évig is meg kell ezeket az adatokat tárolni kell. És hát az egyik legnagyobb nehézség az pont ebből fakad. Például az Egyesült Államokban lehetséges az is, hogy ö, csapdákat állítsunk fel a, szájbe, a kibertérben. Franciaországban például ezt ö, betiltották, mert azt ö, mondták, hogy ez egy stratégiai ö, tehát egy olyan stratégia volt, amelybe bele, vagy egy olyan felállított csapda, amelybe a kiberbűnözők beleestek, és hogy illegális módon szerzett bizonyítékokkal nem lehet legálisan valakit bíróság elé állítani. Tehát fontos lenne a, az eljárás jogharmonizálása, ugyanis egyre több eszköz áll a nyomozók rendelkezésére. Bizony most már vannak Franciaországban is olyan nyomozók, akik szakértői a kiberbűnözésnek, de mégiscsak a bíróság, illetve igen, bírósági szinten nincsen még ilyen specializáció, és ezért nagyon gyakran a kiberbűnözéssel kapcsolatos ügyeket a gazdasági és pénzügyi bűncselekményekre specializált bíróságok tárgyalják, de még sincs egy külön kiberbűnözéssel foglalkozó részleg. Ez egy olyan fajta bűnözés, amely a magánszféra és a közszféra közötti együttműködést is igényeli. Például nagyon sokszor nagy áruházláncokkal kell együttműködni, és ezek nagyon speciális együttműködési formákat igényelő ügyek. Ilyen működést a francia bírók nem gyakran tapasztalnak meg. Úgyhogy végül hadd mondjam el, hogy az véleményem szerint a kiberbűnözés elleni harc egyik nagy problémája az a definíció hiánya, ugyanis a kiberbűnözést a szervezet bűnözéshez lehet hasonlítani, ehhez kapcsolódik, de mégiscsak annak egy külön válfaja, hiszen itt technikai kérdések is nagyon komolyan latba esnek, és a bírókkal egyre több együttműködése van szükség, illetve képzésekre, a rendszerek szép lassan kialakulnak, az ilyen együttműködési rendszerek, de mégsem elég gyorsan. Úgyhogy jogharmonizációs munkára is szükség van ezen a területen, és aztán a képzés rendkívül fontos lenne. Most nagyon sok ö, egyetemi képzés vagy pedig a francia államigazgatási főiskola, az ENA együttműködik a Eurojust-tal, vagy az Europollal, az Interpollal, és így tovább. De hogy a kiberbűnözése visszatérjek, úgy tűnik, hogy egy kicsikét felhígulnak nem csak a jogszabályok, hanem maguk a struktúrák is. Elaprózódik a rendszer, mondjuk például az ügyészségnek jelentenek egy visszaélést, mondjuk online játékokkal kapcsolatban, mondjuk a Párizsi ügyészséghez kerül az ügy, de bizonyos bírók nem igazán ismerik azt, hogy hogyan is, hogy milyen jogi eszközök állnak a rendelkezésükre a helyzet megoldására, tehát ezen a területen is nagyon sokat kell még dolgozni. Például Franciaországban a két fejlebbviteli bírósággal is rengeteget dolgoztunk együtt, hiszen itt egyre több ügy alakult ki, és hát empirikus módon egész egyszerűen referenseket nevezünk ki a bírók között, őket jelentjük, tehát ők veszik fel a kapcsolatot a vállalatokkal, vagy akár a sértett felekkel is, de ez nagyon sokszor ugye egyéni hozzáállás kérdése marad. Úgyhogy talán ezen a területen is további erőfeszítésekre van szükség, és az Európai Unióban fontos lenne, hogy a közigazgatás foglalkozzon ezzel a területtel, mert például Franciaországban nem jó a helyzet. Jó lenne, hogyha szeretném ugye le túl sokat beszélni, de az lenne a jó, hogyha egy igazi politikát dolgoznánk ki ezen a területén, mert itt nem csak jogszabályokra van szükség, hanem tanácsokat kell adni a bíróknak, hiszen itt fontos a büntetőjog, jó ismerete, és egyáltalán a képzés ezzel a fajta szervezett bűnözési ággal kapcsolatban, mert egyre több az ezzel kapcsolatos ügy, de mégsem ismerik jól a bírók ezt a területet. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót 15 percben Trezörting úrnak, aki az Európoltól érkezett. Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm ezt a nagyon fontos meghallgatást a Europol részéről. Azt gondolom, hogy a vitát mi a rendőrség keretében folytatjuk, és meg kell tartani itt, és most, ha megengedik, akkor néhány tanácssal szolgálnék, hogy hogyan is nézzen ki a kiberbűnözés üldözése. Nézzük a kérdést bizonyos perspektívába helyezve itt nincs Európol, eltűnt, eltűnt az Európol, kérem szépen. I did it myself. It's easier. Look... Én magam csináltam. Ha megnézzük, akkor az 1950-es években számoltunk, aztán utána kutatgattunk, a 70-es években elkezdtük összekapcsolódni egymással, a 80-as években folytattuk a kommunikációt, aztán a 90-es években már kiadtunk bizonyos dolgokat, a 2000 kezdetén pedig kezdtünk globálisá válni Twitter, Facebook, Skype és sorolhatnám az egyéb szolgáltatásokat, aztán 2010-ben jön a cloud a felhő, és nem tudom, hogy mivel találkozunk majd 2020-ban és azért nem bocsátkozom jóslásokba, mert néhány másodperc múlva látják, hogy a statisztikák azt mutatják, ez volt az internet felhasználók, 1,8 felhasználó, aztán a facebookosok majdnem egy milliárd. A Google az oldalakat száma több mint egy milliárd naponta több mint 247 milliárd e-mailt küldenek naponta, és 200 ebből spam, 200 milliárd Na most 140 ezer zombi számítógép jön létre minden nap, 2,6 a felhők száma, és látják, hogy ez, ebből hány a rossz indulatú kód, és ez nagyon jó alap a kiberbűnözés számára. Szóval nem lehet mindent megbecsülni, ha visszanyúlunk a történelembe, akkor látjuk, hogy mi történt 1977-ben. Azt mondták, hogy nincs értelme otthon számítógépet tartani ezt nem akár kimondta, hanem az adott szervezet igazgatója. A Spam Bill Gates azt mondta 2004-ben, az majd el fog tűnni, és az iPhone-nak meg nincs is esélye, hogy megfelelő piaci részesedésre tegyen szert, hangzott el 2007-ben, és ezek fontos emberek, igazgatók. Hát akkor hogyan jelezzük előre a jövőt, ha ezek se tudták ezt megtenni akkor? Na most senki nem gondolta az internetnek ilyenfajta virágzását, javítására. Már a múltban is voltak kihívások. Most a négyes verzióval dolgozunk, hamarosan meg lesz az IP6-os. Mi a különbség? Hát most a 3,4 milliárd lehetőségünk van a címekre, ha majd megjelenik a hatos verzió, akkor 4,2 milliárd, milliárd, milliárd milliárd, milliárd cím lesz majd elérhető, és hát a rendőrségnek meg meg kell találni ezeknek a tulajdonosait 70%-a nem használ angolt, és az Európai Unióban a legnagyobb a lefedettség, 72%, és több mint 143 ezer internet hátterű ügylet születik, és az elmúlt 15 évben az internetnek sokkal nagyobb hatása volt a GDP alakulására, az, mint 50 évvel ezelőttig az ipari forradalom után 50 éven keresztül. Hát látják itt a számokat és a hatásokat és nyolc évvel ezelőtt az új megbukom egészen más mennyiséget, illetve ami az akkumulátoroknak a működését illeti, illetve tartóságát, az is egészen másképp alakult. Nagyon komoly nehézségeink vannak, és most megszorításokkal szembesülünk mindenhol nem tudunk úgy használni dolgokat, mint ahogy azt megszoktuk olyan, olyan helyeken, ahol most spórolni kell, felfedezünk dolgokat, kitalálunk dolgokat, új menedzsment jön létre, kialakul a nyílt társadalom, az Open Society, és le lehet tölteni az ég a világon mindent könyvtárakból. Hát ez az, ami, ami elősegítheti a növekedést, de azért vigyáznunk kell, és óvatosnak kell lenni, de ez mindez új kockázatokkal, rizikókkal is jár és a kiberpészt azt a terroristák, a bűnözői csoportok, a hackerek mind-mind kihasználják, és hát természetesen a különböző hírszerzők. Nincs olyan, hogy abszolút biztonság, az mítusz. Nem tudunk az ég a világon mindent biztonságosá tenni az interneten. Nincs ilyen, úgyhogy a Coca-Cola receptjét se tegyék soha az internetre, tanácsoljuk, mert az bizony nem bárhogy is, de kiderül. Tehát hatalmasak a kihívások ebben a gyorsan változó világban. Nem régen kaptuk az információt, hogy gyorsítani kell ezt a munkánkat, és teljességgel egyetértek azzal, és majd később példák is következnek mindenre. No, az egyik kihívás, először is szabványokat kell létrehozni, és növelni kell az érzékenységet, tudatosítani kell a problémákat. Ha megnézzük a napi életet, akkor elkezdenek mondjuk Amsterdamban a vörös lámpás negyedben sétálni, akkor hát ott is vannak ö, kockázatok, hogy mégpedig, hogy ö, kirabolják önöket. Hát ugyanígy van ez az interneten, ott is vannak olyan részek, területek, ahova nem kell elmenni, és akkor az ember nem teszi ki magát annak a veszélynek, illetve nem fogja az a ö, vírus megtámadni a számítógépét. Tehát az offline világban is vannak ilyen területek, hát az online világban ugyanúgy. Az Európai Unióban koordinálni kellene az erőfeszítéseket. Ugye 500 millióan vannak szoros kapcsolatban egymással, twenty 27 országban, 23 különböző nyelven és hát ugyanennyi eh, rendszerről is beszélhetünk, és a nagy bűnügyekre kell összpontosítanunk, mert ugye ha eh, valaki a, mondjuk a, a mm, digitálisan próbálja a bicikli eh, lopást kideríteni, hát akkor nem feltétlenül erre kell összpontosítanunk ezen a területen. Na milyen fenyegetésekről beszélünk? Hát az Europol és az Európai Cybercrime Központ azt mondja, hogy az intrúzió, aztán a csalás, aztán az IP gdpr rablás, és végül utoljára nem utolsó sorban a gyermekek szexuális kizsákmányolása, és hát sajnos ez egyre nő, ez a fajta bűncselekmény. És most nem mondom meg, hogy milyen országról beszélek, de ugye két évig nem számoltak be arról, hogy milyen módon éltek vissza a gyermekek szexuális kizsákmányolásával. Nem birkoztak meg a feladattal, nagyon nehéz volt a feladat. Hát ez a digitális alvilági gazdaság. Minden, minden pénzt képvisel, úgyhogy ez lehet hitelkártya, és bármi, ami az identitást jelenti, de hát minden minden valahol a pénzzel áll kapcsolatban. És mi úgy értékeljük, hogy ez lesz a business modellje a kiberbűnözésnek. Ha megnézik, akkor itt látható, hogy itt hogyan érvényesül a top-down. Ott vannak a hackerek, azután vannak az e hitelezők, és aztán vannak a különböző bűnözési típusok, különböző bűncselekmény típusok, azután ugye ellopják azt, ami, amire szükségük van, akkor jön az elbűnözés, vagy vásárol valamit, vagy egyebet tesz ezzel a pénzzel, és utána megvan a pénz, hozzájutnak a pénzhez, és nézzék meg ezt a láncolatot ez, a, ez az üzleti modell láncolata. És hát ezt kell a rendőrségnek felderítenie. Ugye mi használ, a, a, a kokain ellen harcolunk. A kokaint Dél-Amerikában termelik, ezt tudják. Aztán le kell aratni, aztán a prekurzort elő kell állítani, és hát utána pedig át kell, fel kell dolgozni, aztán el kell osztani. Kolumbiában el kell vinni Spanyolországba általában, ott pedig kisebb adagokra bontják, és aztán ezek megjelennek akár itt Brüsszelben a, vagy Párizsban a nagy tereken. Hát nézzék meg, hogy a rendőrségnek milyen sok helyen kell beavatkozni, és ezt a bűnöldözést nagyon nehéz nyomon követni, mert ezt, ezt nincsenek, hogy is mondjam, olyan területek, ahol, ahol sérülékeny az egész láncolat, és éppen ezért a rendőrségnek ezzel fokozottabban kell foglalkoznia. Vannak kiberbűnözési központok, hogy a hackerek, a tulajdonképpen háttéremberek és a pénzmosók, az e-pénzmosók, és itt van, ahol be lehet avatkozni. A kiberterrorizmus az nem része ennek a területnek, ugyanis a kiberbűnözés bűnözés, az nagyon, nagyon nehezen állapítható meg a motivum. Nem mindig látható, hogy most akkor kiről van itt szó, egy 16 éves fickóról, vagy pedig egy jól, jól előkészített kibertámadásról valamilyen ország ellen. Mindenképpen meg kell ezt vizsgálni, tehát a, a hír, a, a hírszerzős, a rendőrség, alaposan a titkosszolgálatok nagyon fontos, hogy együttműködjenek, mert így tudnak, er, nagyobb eredményre jutnak. Bizonyára tudják, és meg is, tudják már, hogy a bizottság az 2013. január 1-ével, tehát négy hónap múlva szeretne egy európai kiberbűnözés ellenes központot létrehozni. Azt gondolom, hogy az Európolt választották ki helyesen erre a munkára, mert ugye nekünk már egy nagyon komoly rendszerünk van, és hát szeretnénk ezt elérni, és nekem van az a privilégiumom, hogy ezzel foglalkozhatom, és majd januárban én nyithatom ezt meg, és nagyon remélem, hogy itt készek és képesek leszünk arra, hogy biztosítani a tagállamoknak a megfelelő rendőrségi szolgáltatásokat. Milyen központról van szó? Nézzük meg pontosan. A kiberbűnözés az nem kapcsolódik a földrajzi helyzethez. Ez nem olyan, mint egy rablás, hogy itt történt, vagy egy erőszak, hogy itt vagy ott történt hanem ez, ez történhet bárhol, Németországból kiindulva Indiában, aztán az áldolat meg Svédországban van, tehát nagyon-nagyon fontos az áttekintés minden tagországnak a rendszeréről és létre kell hozni egy innovációs központot, hogy lehetővé tegyük a tagállamoknak, hogy a rendőri erők együtt tudjanak működni, és közösen tudjanak nyomozásokat folytatni. A közvéleményt is érzékenyebbé kell tenni a kérdés iránt. Például szexuális kizsákmányolás esetén, vagy IPR lopások esetén. Mindenképpen szükség van erre. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok tagállamban, különösen a kisebbekben egyszerűen nincs meg a pénz arra, hogy megfelelő igazsági, bűnözés, igazságügyi különböző megoldásokat találjanak, illetve a megfelelő tudományos vizsgálatokat el tudják végezni, és nincs meg az a megfelelő pénz. És ezért szükség lenne itt is valami közösségi megoldásra és nagyon fontos szerepük van az ügyészeknek, a bíróknak, és megfelelően ki kell alakítani az infrastruktúrát, meg kell teremteni a kapcsolatot a közszférával, és meg kell nézni, hogy melyek a legfontosabb problémák, bűncselekmények. Meg kell, hát kié az internet? Hát senkié, ugye? Senki nem a birtokos, aki szabályozza az internetet. Hát két testület mondjuk az ICAN, hát ez egy magánpartner, amely minden joggal rendelkezik az IP címekkel kapcsolatban, az ITU pedig egy ENSZ testület, amely szintén ezen a területen dolgozik. De hát nagyon fontos, hogy legyen egy hangunk, hogyha a bűnt üldözzük, akkor azért a sok milliárd cím körül valahol próbáljuk meg azonosítani az elkövetőt, különben az igat a világon semmi esélyünk nem lesz tehát nagyon sok mindent benne kell foglalnunk. Hallottam már az előttem szólóktól, hogy nagy a verseny az európai testületek, ügynökségek és egyéb testületek között. Nem lesz verseny az európai kiber bűnözési központban, mert annyi bűncselekmény van, hogy van ott hely mindenkinek, úgyhogy amire szükség van az az, hogy koordináljuk az erőfeszítéseinket, és megpróbáljunk szinergikus hatásokat elérni azok között, akik egyébként kiváló munkát végeznek. Tehát tehát be fogjuk vonni a munkába már létező ügynökségeket, a SEPOLT, a különböző task force-okat, az Európai Külügyi Szolgálatot, szóval nem akarunk mi kétvágányúságot, csak jó áttekintést. Kulcsfontosságú partnereket is bevonunk. A SEPOL-ban például van egy digitális központ, Szingapurban jön létre, és ez 2015-ben lesz majd kész, és ezek csak a kiberbűnözésre fognak fókuszálni. Versenyzünk mi egy csodót. Csodát meg is hívtam Nagákáni urat, hogy ő is legyen itt jelen a mi testületünkben, nézze meg, hogy hogyan dolgozunk, és meg kell próbálni úgy lépésről lépésre kiépíteni az együttműködést, ugyanis ezek regionális bűncselekmények globális hatással minden esetben. És nagyon fontos azt tudni, ez kulcsfontosságú, de, de nagyon nehéz, de nem teljesen lehetetlen ez a harc. És azt gondolom, hogy megéri a befektetést, és én igyekeztem betartani a hozzászólási időt, sőt 5 másodperccel kevesebbet használtam fel. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, Mr. Orking. Adesso diamo... Köszönöm szépen, Ating úr. Most pedig 15 perce megkapja a szót Hémons asszony az EDPS képviseletében. Örülök, az Europol után szót kaphatok, arról hallunk, hogy mennyi bűnnel kell szembenézni. Nagyon fontos, hogy kiváló eszközöket tudunk fellépni a bűncselekmények ellen. Az együttműködést említette a tisztelt előttem szóló. Az együttműködés az adatvédelmi hatóságokat is be kell építs az adatvédelmi keretet. Ez az egyik kiemelt témám, az együttműködés. Akik nem tudják, az Európai Adatvédelmi Felügyelő mi egy adatvédelmi hatóság vagyunk, amely az EU intézményeket és testületeket felügyeli és tanácsokkal szolgál minden új európai projekte jogalkotása kapcsolatban. A tanácsadói kapacitásunkban én vagyok felelős a tanácsadói ágazatét, az Európai Kiberbűnözési Központot látok el jó tanácsokat, de ezt majd megemlítem, de nem lesz központi eleme az előadásomnak. Miért annyira fontos az adatvédelem? Miért annyira érdekes és érzékeny téma? A kiber bűnözések kapcsolatos fellépés személyes adatokat is ö, magában foglal. Nagyon sokszor be kell hatolni az állampolgár magánszférájába. Miért is? Mert a kiberbűnözéssel szembeni fellépés gyakran proaktív módon, preventív módon történik. Amikor az emberek, amikor megpróbáljuk az egyéneket összekötni egy bűncselekménnyel, nagyon sokszor olyan egyéneket kívánunk összekötni, akik egyáltalán nem is kerültek a gyanú közelébe sem. A hatékony stratégia a bűnözése szembeni küzdelemben, erről szeretnék szólni, nem képzelhető el, az adatvédelmi rendszerek nélkül. Ezek kiegészítik ezt. Mert hogy nagyon érzékeny területről van szó. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a már meglévő adatvédelmi rendszer az Európai Unióban teljes mértékben alkalmazható a bűnöldözési szervek munkájában és a magánfelek, az internetes szolgáltatók esetében, mindazoknak az esetében, akik a kiber bűnözéssel szemben lépnek fel. Kicsit bonyolult a helyzet, majd néhány szóval említem ezt. El kell mondanom, minden adatvédelmi rendszerünk teljes mértékben alkalmazható. Nagyon jó azt is látni, hogy a kiberbűnözés sok tevékenységet tartalmaz, különböző hatással van ez az adatvédelemre. Már láttuk, hogy különböző definíciók vannak, nem teljesen egyértelmű, hogy mi a kiberbűnözés. EU szinten nincs megfelelő definíció, a budapesti konvenció azonban bizonyos elemeket szolgáltat a definíciót elősegítendő. Az adatvédelmi szempontból két különböző fajta kiberbűnözésről van szó, amelyet megkülönböztetünk. Az egyik azt mondanám, a rendszerek biztonsága elleni fellépés, a biztonsági rendszerekkel, az azonosság, rablás, csalás, hamisítás, minden olyasmi, ami a hekkeléshez kapcsolódik, amely a rendszer biztonságát érinti károsan. Ez egy elem. A másik elem az illegális tartalom, amely különböző formákat ölthet. A tartalom maga amely például a gyermek pornográfia esetében a tartalom maga ö, büntető jogi következményekkel jár, de például az adatok le ö, olvasása is ide tartozhat. Ami a biztonsági rendszerek támadásáról van szó. Önmagában maga az aktus az, amely adatvédelmet károsíthatja a személyes szférát, például a hekkelés következtében különböző Facebook vagy egyéb szociális médiából való információ vagy számla információ közzététetik. Az illegális tartalom más jellegű, adatvédelmi szempontból e, megnéztük az illegális tartalmat is, és ez tűnt a legproblémásabb területnek. Miért is? Mert a kiberbűnözés elleni küzdelemben, az illegális tartalom elleni küzdelemben nagyon gyakran segítségül hívjuk az internet szolgáltatókat és más feleket. Ők részt vesznek a kiberbűnözés elleni küzdelemben, és a fő tevékenységüktől eltérő tevékenységet is folytatniuk kell, garantálniuk kell a semlegességet. A hálózat semlegesség azt jelenti, hogy a szolgáltatók nem avatkoznak be a lényegi elemekbe. Amikor a kiberbűnözésre van szó, sajnálatos módon e, kvázi egy ilyen rendőri szerepet játszanak. Beszéltünk az internet monitoringjáról, erről is e, beszélnünk kell. Ez a kiberbűnözés elleni küzdelemben nagyon fontos, de e, részt vettünk a nőcsészes stepdown eljárásokban, ahol a szolgáltatók, ha észreveszik, hogy illegális tartalom kerül elő, például a szellemi tulajdonjog tulajdonosokkal, bizonyos uh, szájtokat le is kell zárni uh, emiatt, ha uh, szellemi tulajdonjogokat sért a tartalom. Nagyon fontos tehát az ISP az adatvédelem szempontjából, hiszen ez az adatvédelem lényegét érinti, a személyes adatokat csak akkor kell használni, csak akkor szabad használni. Tehát csak az eredeti célra szabad felhasználni az adatokat. Nem ennyire van lekorlátozva, nem annyira korlátlan ez a hozzáférés, de a lényeg az, ha a szolgáltatók szerepéről beszélünk, ha a bűnöldöző szervek szerepéről beszélünk a kiberbűnözés elleni küzdelemben, a megelőzésben az arányosság elve nagyon fontos, sokkal több dolog engedélyezett, ha nagyon is intrúzív bűncselekményekre van szó, például a gyermekpornográfia esetében, a gyermekek érdekeit és a szerzői jogokat kell figyelembe venni. Az arányosság ebben nagyon fontos. Most rátérnék a következő pontra, ez az alkalmazható adatvédelmi szabályok, már említettem, hogy minden adatvédelmi elv alkalmazható. Az adatvédelmet az alapjogi kárta értelmében garantáljuk, a fő elemeket az kárta 8. cikkeiben helyeztük el, alapvető eleme tehát az európai jognak ez. Mindenki az EU törvények értelmében jogosult a személyes adatainak védelmére. Az adatokat igazságosan kell feldolgozni, konkrét célokra, legitim módon. Mindenkinek joga van tud megtudnia, hogy mi történik az adataival, amelyeket összegyűjtenek. Nagyon fontos az átláthatóság. És ugye vannak független adatvédelmi hatóságok, amelyeknek ellenőrizniük kell azt, hogy mi történik a személyes adatokkal. Ez önmagában talán nem tűnik nehéznek, de aztán következik az a kérdés, hogy milyen adatvédelmi jogot, jogszabályokat lehet alkalmazni. Aztán ott vannak problémák a kiberbűnözés területén. A rendőri és igazságszolgáltatási hatóságok kezét az a keret köti meg, amelyet a harmadik pillér hozott létre. A jelenlegi szabályok az adatvételmel kapcsolatban a rendőrök és igazságszolgáltatók számára a kiberbűnözés elleni küzdelemben is nem annyira könnyen alkalmazhatóak, sem meg nem határozhatóak. Ez egyfajta patchwork. Van egy általános keret határozat 2008-ból, a 2008-as kerethatározat azonban nem alkalmazható minden területre, mindenfajta konkrét szabály is van, nagyon nehéz megtudni, hogy igazából mely szabály alkalmazható. Az Európol, mint említettük, saját rendszerrel rendelkezik. Eléggé keménykező rendszernek tekintik ezt. Én egyetértek az előttem szólóval ezzel kapcsolatban. Amikor megnézzük az az isp tehát a magánfelek szerepét, a helyzet még bonyolultabb, hiszen nem világos az, hogy őket az általános adatvédelmi korábbi első pillérbeli szabályok határozzák-e meg, vagy pedig a harmadik pillérhez tartozó szabályok határozzák-e meg. Az Európai Bíróság néhány nagyon nehéz ítéletet hozott ezzel kapcsolatban, a PNR adatokkal kapcsolatban, és nem igazán tette egyszerűbbé az életünket. Reméljük, hogy az új adatvédelmi keret, amely a tanácson, tanácsban és ebben a parlamentben az asztalon található, hát remélem, hogy világosabbá tehetjük az egész helyzetet az új keret a határozata kapcsolatban. Az internet szolgáltatók, amikor kötelességük részt venni a bűnöldözésben, akkor rájuk az általános adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Egy pár érdemi konklúzió, pár érdemi következmény, szeretném megemlíteni ezeket. Nagyon jó az, hogy az adatvédelem, igyekszem mindig elmondani, az adatvédelem segítségére lehet a kockázatok megállapításában az illetek és hatóságoknak az adatvédelem, a kezdetetől fogva azt követeli meg a rendszerek felépítésében, az Európolban, a kiber bűnözési központban, mindenfajta szervezetben, amely a kiber bűnözés ellen küzd, nagyon fontos az adatvédelem az első pillanattól kezdve. Az elszámoltathatóság, az adatvédelmi kérdések mind előkerülnek. Az Europollal, a DG Helmmel, tehát a belügyi főigazgatóság együttműködünk, azt hiszem, hogy elősegíthetjük a különböző elemek figyelembevételét. A felhasználókat is, a felhasználói ellenőrzés is nagyon fontos, nagyon nehéz ezen a területen, de szeretném megemlíteni. Egy másik dolog az, hogy a szervezetektől el kell várni, hogy biztonsági szabályok meghágásáról is közé kell tenni információkat, hiszen ez hasznos lehet a kiberbűnözés elleni küzdelemben. Ez eh, az együttműködéshez vezet el, az együttműködés a szolgáltatók és a bűnöldöző szervek között. A kiberbűnözés elleni küzdelem szükségessé teszi a magánágazattal való együttműködést, mert az magánágazatbeli eh, szolgáltatóknak vannak meg az adataik, nem a rendőrségnek, és ez persze bonyolultabbá teszi a helyzetet. Alapvetően, ami általában aggodalommal tölti el az embert, az adatvédelem kapcsán az az, hogy nem szabad egy olyan rendszerhez eljutnunk, ahol a magánfeleket arra kötelezik, hogy állandó ellenőrzést, megfigyelést végezzenek az internettel kapcsolatban. A rendszeres internetviselkedés monitoringja nagyon is intruzívnak számít, ez olyas valami, ahol az adatvédelmi hatóságok mindig felemelik szavukat. Vannak jogi kötelezettségek, jogi e, tiltások is, az elkereskedemi irányelvet említették, ahol korlátozott felelősség eh, hárul a szolgáltatókra, aztán az e-privacy irányelv 2008-ból megtiltja a tartalom szolgáltatók történő általános ellenőrzését, itt úgy, ugyanígy tesz az általános adatvédelmi irányelv. Egyensúlyt szeretnénk teremteni, az ETS-ben szerepelt ez, több véleményben, az aktával kapcsolatban, a net semlegessége kapcsolatban. Fel kell ismerni a téma érzékeny voltát, és garantálni kell a rendszeres monitoring, ne legyen a bűnözés elleni küzdelem következménye, hiszen hallottunk az előző hozzászólótól arról, hogy ez hatalmas tömegről van szó. Az Európai Bíróság legutóbbi ítéletében arról szólt, hogy a nemzeti hatóságok nem hozhatnak olyan döntéseket, amelyek arra kényszerítik az általános szolgáltatók, hogy általánosan ellenőrizzék az tartalmakat. A bíróság arról szól, hogy a különböző érdekek között egyensúlyt kell teremteni. Mint említettem, az érdekek, hát azt hiszem, a magánszférába való behatolás kérdése, ez a gyermekpornográfia területén kiemelt fontosságú. Ha megengedik zárásképpen, ami az Európai Kiberbűnözési Központot illeti, szerintem nagyon fontos, pozitív fejlemény az, hogy lesz egy ilyen központ. Ajánlásainkban kritikusak voltunk egy pár kérdéssel kapcsolatban, mert néhány definíciót szeretnénk világosabbá tenni, világosabbá kell tenni néhány eljárást. Azt hiszem a prevenció, egy általános olyan pont, de nagyon fontos a jó adatvédelem, az igen nagy segítségére lehetne a kiberbűnözéssel szembeni küzdelemben. Azt hiszem, hogy már csak 25 másodpercen van a konklúzióra. Ahogy már említettem, a rendszeres ellenőrzés, felügyelet nem ez a cél, a rendszeres a felhasználók jelen rendszeres nyomon követése nem igazán van összhangban az alapjogokkal, el kell kerülnünk tehát azt, hogy a tartalmat rendszeresen ellenőrizzék. Örülünk annak, és ez a másik pont, hogy az adatvédelem fontos elemekkel legyen bármilyen kiber bűnözéssel szembeni küzdelemmel foglalkozó központnak. Közös célunk, itt kezdtem, közös cél az adatvédelmi hatóságok és a bűnüldöző szervek közötti együttműködés, így lehet hatékonyan fellépni a kiberbűnözéssel szemben, ugyanakkor nem szabad behatolni a személyek magán szférájába. Köszönöm szépen. Grazie, signor Immans. Kérem szépen, köszönöm szépen Immans úrnak. Következnek a koordinárok, koordinátorok. Diaz de Mera úr kezdő. Bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket az érdekes felszólalásokat, előadásokat. Mind a három előadónak köszönöm szépen mindazt, amit ma elmondtak itt nekünk, amit megosztottak velünk. Nem kérdéseket akarok most feltenni, hanem inkább értelmezném azokat a problémákat, amelyekkel szembe kell néznünk tehát hogy hogyan is kell felvenni a harcot a kiberbűnözéshez köthető bűncselekményekkel. Három szempontra van szükség. Egyrészt jogi egyensúlyat kell, kell törekedni, a nyomozati szakasz, illetve a privát szférához való jog között. Ez egy nagyon fontos és kényes egyensúly, amelyre mindig törekednünk kell. Azután a csalás, pedofília, okirathamisítás ellen kell harcolnunk, és tudjuk azt, hogy ezeknek nem könnyű a definiálása, illetve az értelmezése. Sajnos a bűnözők gyorsabban működnek, mint az igazságszolgáltatás, és a kiberbűnözésen belül ez még inkább igaz próbálok most egyszerűsíteni. A bűncselekmények, a bírók egy olyan megközelítésre van szükség, amelyben a bírók is szakértőkké válnak. De hát hány ilyen szakértő van például Franciaországban? Önhöz intézem ezt a kérdést, asszonyom. Tehát azt hiszem, hogy itt nagyon fontos az, hogy gyorsan lépjünk fel, minél aktívabban, de a valóságban, aki ismeri a igazságszolgáltatást, az tudja, hogy milyen lassan működik, miközben a bűnözők igen gyorsak. Ráadásul nagyon sokszor még szinte ellenáramban kell dolgozni, mert különböző gazdasági ürügyekre hivatkozva a nyomozás ilyen lassan halad. Mm, ezzel kapcsolatban nem akarok konkrét adatokat vagy konkrét példákat említeni, mindannyian ismerünk ilyen eseteket. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor a az adatvédelemre is tudnak a bűnözők hivatkozni, amely amely igen nehézé teszi a nyomozást. Természetesen ugye itt garanciákat kell biztosítani az adatvédelemmel a privát szférához való joggal kapcsolatban, de ugyanakkor nagyon fontos a szervezett bűnözés visszaszorítása is. Tehát amikor a rendőrség mondjuk a beépülés, az infiltráció módszerét követi, ez egy nagyon kényes kérdés, amely a mai napig igazából nem került megoldásra. És végül van itt még egy kérdés, amelyről nem esett ma szó, de mégiscsak ide kapcsolódik, mert ellenőrizhetetlen dologról van szó. fülhallgató készülékekről beszélek, amelyeket egy, akár egy autóba is be lehet helyezni, amennyiben nincsen levédve a rádióelektronikus tér, akkor nagyon sok információt lehet kapni, akár privát természetű információkat is. Ez például egy nagyon is erős eszköz, és nem tudjuk az ilyenfajta bűncselekményeket kiküszöbölni. És azután az együttműködés kapcsán, tehát hogy azok, akik együttműködnek a bűnszervezetekkel, Szingapurban, Hágában, stb. Látjuk, hogy hogyan működnek a dolgok. Majd még nagyon hosszan beszélhetnék, de úgy gondolom, hogy amit elmondtam, az talán elegendő. Köszönöm szépen. Grazie lei adesso. Köszönöm szépen. Most az Alde nevében Newton Dunn következik. Uh, thank you very much to all three. Köszönöm szépen mindhárom nagyon érdekes előadónak. Frusztrálóan rövidek voltak ezek az előadások, de hát ez a helyzet. Elnézést, nem akarok rossz nevet illetni, Kemener asszonyhoz szólnék. Ön azt mondta, hogy én találkoztam egy belga rendőrrel a nyáron, azt mondta, hogy Belgiumban sem lehet, nem lehet. Azt gondolom, hogy ez, ezzel nincsenek egyedül, ezt meg kell nézni az európai szinten, ezt az entrapmentet. Ami Hymens úr kérdését illeti, ön támogatná ezt, hogy megváltoztatnánk ezt a jogot, tehát ne lehessen valakit kvázi öm, letartóztatni az interneten keresztül. Az adatvédelmi rendelkezésekkel szembe megy ez. Amerikában az FBI hihetetlen dolgot tud csinálni a bűnözőkkel. To... Lehet őket kapni, mi nem tehetjük meg. Ez a kérdésem. Ölting úrhoz intéznek egy kérdést. Elkérhetnénk-e az ön diájának a ö, kinyomtatott változatát? Nagyon tömör volt és gyors. Mi nem sikerült? Mi van az Europol, az Eurojust kapcsolatban? Egyre nagyobb bűncselekmény alakul ki, de nem tudunk vele megbírkozni. Ezért is hoztuk létre a szabizottságot. Egyszerűen nincs elég forrás, kellene esetleg szövetségi szintű hatóság, mert túl sokan vagyunk, túl sok tagállam. Másik oldal ennek a kérdésnek, mire van szükség? Mit ajánljunk a jövő évben elkészítendő jelentésünkben? Grazie Bill, adesso per la GUE l'onorevole Sander. Köszönöm, Sander Kár képviselő. Uh, tak, uh, og tak for, for tre uh, interessante oplæg. Uh, Köszönöm szépen ezt a három érdekes előadást. Én két kérdést vetnék fel. Nem biztos, hogy meg tud válaszolni, de megkérdezem. Uh, Szeretnék benyomást kapni arról, hogy milyen nagy volumenről van szó. A kiberbűnözések volumene mekkora. Ha bizonyos területekről beszélünk, mindig a volumenről beszélünk, a nagyságrendről. Esetleg valamit mondanál le a nagyságrendről. És eh, mekkora a szervezetbűnözés bűnözés része a kiberbűnözésben? ha nekem valaki e-mailt küld, hogy adjak pénzt erre vagy arra, ugye ez nem szervezett bűnözés. Van esetleg erre vonatkozó becslés, hogy a kiberbűnözés há, mennyi része szervezett bűnözés? Inkább megjegyzést tennék, nem kérdést. A kiberbűnözés olyan, mint a többi bűnözés, bűncselekmény. Van egy cél. A cél először is a személyes meggazdagodás. A személyes gazdálkodásnak van fizikai oldala, pénz. Ezért a, a vita során arról is kell beszélni, hogy hogyan lehet hajuknál fogva elcsípni a bűnözőket, és hogy lehet a pénzükhöz hozzáférni. Ez a dolog lényege, tehát a, az omegája az egésznek a pénz, hogy hova jut a pénz. A kérdés az, hogy a kiberbűnözések felderítése talán azért is annyira nehéz, mert senki sem tudja, ki a pénz a bankoknál például. Aztán az a kérdés merül fel, hogy a banki titok kérdése. Ez egy központi tényező, amelyet figyelembe kell venni, ha fel akarjuk tárni azt, hogy a kiberbűnözést sem kigazdagszik meg igazán. Tudom, hogy most erre nem tudunk nagyon kitérni, de szerintem fontos megállapítani azt, hogy ezen bűncselekményeknek van egy céljuk, értéket akarnak teremteni, meg akarnak gazdagodni, mm, nem csak valami virtuális értékről van szó, hanem fizikai nyereségről. adesso. Köszönöm szépen. Fajon képviselő. Köszönöm szépen. They, um... Köszönöm szépen a három előadást, és egyetértek, valóban eléggé frusztráló mindaz, amit hallhattunk, hiszen a kiberbűnözés mértéke napról napra növekszik, és még csak nem is láthatjuk, hogy milyen irányba fejlődik a technológiai haladás. Tudjuk, hogy az internet nem biztonságos, és hogy állandóan egy lépéssel a technológiai fejlődésen se, hátterében állunk. Naponta vásárolunk az interneten, több száz millió ember vásárol, használja a szociális hálókat, és így tovább. Tehát láthatjuk, hogy ugyanakkor egy kicsikét magunk sorsukra hagyva érezhetjük magunkat ebből a szempontból. Szerintem Európában nagyon nehéz a helyzet. Európában megpróbálunk a kiberbűnözés ellen egy irányító szervezetet létrehozni, és ugye arról volt szó, hogy nem lesz kettőződése a intézményeknek, de hát önök sem fogják tudni biztosítani a 100%-os biztonságot. Hogyan tudjuk majd finanszírozni a kiberbűnözés elleni harcot? Hiszen most sokkal kevesebb a pénz. A technológiai fejlesztésre is, hogy olyan módszereket dolgozzunk ki, amelyek a kiberbűnözés ellen felhasználhatók, hát erre most nincsen elég pénz, ehhez kutatásra lenne szükség. Mégis akkor hogy gondolják, hogy finanszírozni lehet majd az ilyen irányú kutatásokat. Létezik egyébként a különböző országok közötti összehasonlítás az Európai Unión belül, például a pozitív példák, vagy a bevált gyakorlatok cseréje, vagy akár a múltbeli jó tapasztalatok cseréje szempontjából. Köszönöm, most Hencsú képviselő következik. Mulțumesc, În primul rând aș dori... Köszönöm szépen. Most hát először is szeretném én is megköszönni a három meghívott vendégnek a előadását. És köszönöm szépen azt is, hogy ennyire érdekes előadásokat hallhattunk tőlük. Nagyon érdekes volt, ugyanis tavaly árnyékjelentés tevő voltam az Európai Unió informatikai rendszerek elleni támadásokkal foglalkozó jelentésének. Nos, hát ennek az irányelvnek az egyik legfontosabb célja az az volt, hogy a büntetési tételeket próbáljuk meg harmonizálni a kiberbűnözés területén is. Márpedig nagyon nem tetszett nekünk az, hogy a rendőrség, illetve bírósági hatóságoknak milyen nagy nehézségekkel kell megküzdenie hogyan tudják a ritmust felvenni, hiszen nagyon gyorsan fejlődnek a technológiai támadók, és éppen ezért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy támogassuk őket a kiberbűnözés elleni harcban. Még Európai Uniós szinten is erre van szükség. Depsește acești infractori igen, vannak valóban olyan jogszabályok, amelyek tiltják ezeket a bűncselekményeket, de ahogyan Kiminer asszony is elmondta, igazából nem lehet foganatosítani ezeket a jogszabályokat, hiszen a bíróknak nincsen megfelelő képzése ezen, ebből a területből. Nos, hát az új irányelvben arra próbálunk hatni, hogy különböző képzéseket végezzünk a kiberbűnözés területével kapcsolatban, főként a bírók számára. És nagyon örülök annak, hogy azért Franciaországban mégis létezik ilyen kezdeményezés. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a képzéseknek európai szinten kellene folynia, hiszen a kiberbűnözés nem ismer határokat. Ön nagyon jól rávilágított arra, hogy bárhonnan, bármelyik országból, a világ bármelyik sarkából elkövethetnek kibertámadást, és Kemener asszony rávilágított arra, hogy a probléma az, hogy nincsenek helyes definíciók. Magának a kiberbűnözés fogalma sem tiszta még. Nagyon örülök annak, hogy ezt öntől is hallhatom, mert a tanácson belül, amikor viták folynak, hát nagyon nagy ellenállást tapasztaltunk a tanács részéről, amikor velük tárgyaltunk, és a szubszidiaritás elve mögé bújnak bizonyos tagállamok, és nem akarnak tovább menni ezen a területen. És még egy utolsó hozzá fűzni való, ami egyébként személyes vélemény, ami az adatvédelmet illeti az interneten. Hát úgy gondolom, hogy ez gyakorlatilag nem valósulhat meg manapság, mert akár mi is, milyen honlapra is látogatunk el, gyakorlatilag minden honlapon adatokat kérnek, és szerintem elképzelhetetlen, hogy ezeket mind nyomon tudjuk követni. Köszönöm, Hádrek képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Kemener asszonynak és Tenge és Hymenz uraknak. Köszönjük szépen ezeket a kiváló előadásokat. Azt szerettem volna már az elején elmondani, hogy nagyon is támogatom az új Európol kiber bűnözés elleni küzdelmet, és sok sikert kívánok az új feladatokhoz, sok szerencsét. A feladatok ugye a prevencióról szólnak, a képzésről, a helyi rendőri erők támogatásáról van szó, ez nagyon is fontos. Azt hiszem, hogy erre kell majd összpontosítani, de szerettem volna egy megjegyzést fűzni a kiberbűnözés definíciójához. Az elején elhangzott, hogy nem nagyon világos ez a definíció. Világosan elmondanám. Nem kicsit homályos, nagyon teljesen homályos jogi szempontból. Ez elfogadhatatlan mármint az, hogy egy olyan ö, politikai szintről vitázunk, már az érdemi, lényegi, büntető jogi kérdésekről beszélgetünk, anélkül, hogy tudnánk, hogy miről van szó. Az, hogy most internettel, a kibertérséggel foglalkozó dolgokat mind betesszük egy dobozba, és az a kiberbűnözés. Ez nem egy jogi hozzáállás. Ez nem olyas valami, ami világos a nyilvánosság számára és a jogászok és a bírák számára, nem így kell eljárni. Világosan kell fogalmazni. Éppen ezért azt hiszem, hogy a mi munkánk, amely az információs rendszerekhez való hozzáférést illetik, amikor arról beszélünk, hogy milyen bűncselekmények kapcsolódnak közvetlenül az információrendszerekhez, ez a megközelítés lehetséges, vannak még problémáim ami a hatályt illetik, minden olyasmit, ami pénzmosás, csalás, eh, IPR, mind egy dobozba tenni azért, mert az interneten is van, és kiberbűnözésnek nevezzük, hát nem így kell eljárni. Ezek a bűncselekmények, azok, amiket már ismerünk, és ezeket már leszabályoztuk, és eh, már foglalkozunk ezekkel a büntető törvényszékeken, bíróságokon, tehát a digitális világa való kapcsolat. Tehát persze gondolkozunk el azon, hogy hogyan, milyen vizsgálati módszereket alkalmazunk, persze, de világos az is, Diaz de Mera úr, ön említette azt az egyensúlyt, az adatvédelem és a vizsgálat, a nyomozás között. Ezt a vitát már lefolytattuk az egyensúlya kapcsolatban egyrésztről a biztonság, másrésztről a szabadság aspektusa. Világos, szóval elmondhatjuk, hogy vannak jogállamisági elvek és alapjogok, és minden beavatkozás, minden nyomozás, minden vizsgálat jogilag indokolható. Nem csak azért, hogy segít vagy nem segít, meg hogy van-e politikai értelme, jogilag indokolható, legitim kell legyen egy demokratikus társadalomban. Ez egy jogi fogalom kell legyen, az arányosság elvét is figyelembe veszi, így lehet elérni azt, hogy amiben megállapodunk, azt meg is valósítjuk, és egyetetek Heimens úrral, szükség van a vizsgálatra, a nyomozásra, jó embereknek kell jó nyomozást folytatni, nem csak ellenőrizni, vizsgálni, még több adatot, adatbankot létrehozni, ez nem elég, nagyon fontos a bevágyakorlatok e, cseréje, gyanúsítottak alapján, nem pedig ismeretlen elkövetők ellen kell fellépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és végül Molder képviselő következik. Köszönöm szépen. Hát sajnos nem tudtam minden felszólalást hallani, de az utolsókat igen. És őket hallgatva mindenki tudja, hogy nagyon is érdekel ez a téma. Nos hát, azt hiszem, hogy az európai ügyész hiánya az, amely nagyon nagy problémát jelent, de vajon nincsen itt nagyobb koordinációra szükség-e? Én szerintem igenis, erre lenne szükség. Mert ugye az Európai Unióról szóló szerződésben is erről olvashatunk, de mégis jó néhány tagállam ellene van. Ahogy elmondtam, sajnos nem voltam itt az elején az ülésnek, és nem sokára is kell mennem, de asszisztensem mindent le fog jegyezni. Biztosak lehetnek benne. Grazie, allora adesso uh, diamo ai nostri ospiti la possibilità. Jó, most pedig megadjuk a lehetőséget a kedves meghívottainknak, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Sajnos mindenkinek csak 5 perce van, hogy be tudjuk tartani az időkorlátokat. Euh, Köszönöm szépen. Nos hát néhány pontosítás azokkal a elhangzott dolgokkal kapcsolatban, főként a büntetőjogi definíciókkal kapcsolatban, amelyről beszéltünk. Nos, hát állandóan erről erre jutunk vissza, és valóban, amikor kiberbűnözésről beszélünk, azt hiszem, hogy alapvető fontosságú lenne az, hogy definiáljuk ezeket a helyzeteket, hogy mi az, amit kiberbűnözésnek is nevezhetünk. Ugye pont ez az egyik nehézség, nagyon sok olyan jelen, jelentés van, amely akár még a magánszférától is érkezik ebben a témában, de igazából egyik sem érkezik öm, hatóságtól, legalábbis Franciaországban ez így van. Tehát volt egy speciális dosszié, például a bűnözéssel kapcsolatos megfigyelőközponttól, de ez nem hatóság. ott azt nézhettük meg, hogy a kibercsaláson keresztül meg lehetne, meg, meg kellene mondani azt, hogy pontosan milyen számokról is beszélünk itt. Aztán a lehallgatások, az illegális lehallgatásokról is esett szó. Hát Franciaországban legalábbis az, hogy mi illegális, azt a törvény szabályozza, a lehallgatás, az interneten keresztül is megvalósítható, de hát valóban nagyon drága itt a ö, tehát nagyon drágán kell ezért fizetni. Tavaly a belső biztonsággal kapcsolatos új jogszabály e- életbelépésével még bonyolultabbá vált a helyzet ugyanis innentől kezdve nem tudjuk azt, hogy most itt adatszolgáltatásról van-e szó, vagy pedig tartalomszolgáltatásról. Aztán szó esett arról, hogy vannak-e speciál, specializált bírók, hát Franciaországban ez biztosan problémát jelent, nincsenek, vagy legalábbis nem elég, és itt azt hiszem, hogy inkább személyes meggyőződésről van szó, tehát én például a feleviteli bíróságon dolgozom a Párizsban, ügyészként, és azt kell, hogy mondjam, hogy még ott sincsen senki, aki különösen ezzel a területtel foglalkozik, hogy kiberbűnözés, pedig posztokat szeretnénk létrehozni, és nagyon fontos lenne az, hogy a digitális kérdésekkel foglalkozó szakembereket alkalmazzunk speciális vagy specializált nyomozásra van szükség. Igen, vannak ilyen nyomozóink, de mindenképpen az igazságszolgáltatás a bírói tevékenység területén is ebbe az irányba kellene haladnunk. Nagyon fontos tehát a képzés, nemzetközi szinten, vagy legalábbis európai szinten. Például a Bírói Továbbképző Intézet pluridisciplináris megközelítést alkalmaz, kiberbűnözéssel kapcsolatban az is fontos lenne, hogy együttműködjünk itt a kollégákkal is, hiszen mm, sajnálatos lenne, hogyha ez nem valósulna meg. Ami a finanszírozást illeti, hát erre is szeretnék kitérni. Nos, hát itt megint csak együttműködésre van szükség a magánszféra és a közszféra között. Ez nagyon érdekes, nagyon hasznos lenne, ugyanis bizony az is igaz, hogy a magánszféra sokszor képzéseket biztosítana, vagy javasolna, de megint csak fontos az, hogy megtaláljuk azt a kényes egyensúlyt, amely még megéri. Tehát egy PPP rendszerben lehetne ezeket a képzéseket finanszírozni, pluridisciplináris európai vagy akár nemzetközi megközelítésre szükség, hiszen az is igaz, hogy mindannyian egy hajóba nevezünk. Nem tudom, hogy mindenre kitértem, hát itt volt még a banktitok fogalma. Most itt megint csak az egyensúly kérdését hangsúlyoznám, hiszen nagyon kevés az időm, de azért azt elmondanám, hogy a kiberbűnözés kapcsolatban megkerülik a bankrendszert, ezek olyan működési rendszerek, amelyek gyakorlatilag teljesen megkerülik a bankrendszert, aussi un point que j'avais souligné, c'était euh, les... Az előzet, előre kifizetett kártyákkal. De hát mit is tesznek a kiberbűnözők? Hát az ő, ő céljuk az az, hogy könnyen meggazdagodjanak és ezzel kapcsolatban nagyon jó eszköz áll a rendelkezésünkre az, hogy lefoglalhatjuk a bűncselekményekből származó jövedelmeket, de hát ugye néha nehéz azt pontosan megállapítani, hogy kié is az adott összeg, de ez egy nagyon jó eszköz a kiberbűnözés ellen is, ezt hangsúlyoznám. Thank you very much, and I will um, nagyon szépen köszönöm, és ö, akkor azt hiszem, hogy most eljövök. Ö, azt gondolom, hogy amit kérdezett, meg kell ö, nézni először a tényeket, aztán lehet ö, értékelni. Most még túl korai lenne az értékelés ö, az európai ügyésszel kapcsolatban, hogyha majd Meglesznek az információk, és azokat meg tudjuk osztani, ami nem könnyű, hát akkor legalábbis lesz egy előremutató út másodszorban. Nem szeretem ezt mondani, de akkor, hogyha az Európolba találkozókat szervezünk, akkor a fele az érintett országoknak nem jön el. Nincs pénzük az útra, tehát a szakértők, a bűnüldöző szakértők nem jönnek el, tehát nem tudunk dolgozni ezen a módon, úgyhogy képesnek kell lenni támogatni a nyomozást ott a helyben megfelelő módon, valamilyen módon, és meg kell próbálni a megfelelő információk cseréjét is biztosítani. Az ISP-k azok bizonyos országokban találhatók, és van, ahol sok van, van, ahol kevesebb, de mindig szükség lesz az információra, hogy ezeket megerősítsük, mert kell a kód, és ez pedig 25 euró címenként. Na most na, például a gyermekekkel való szexuális, gyermekek szexuális kizsákmányolása, ezt ugye a, a, ott kell fizetni, ahol a host található, vagy egy másik, ahol a bűncselekmény. Szóval ezt meg kell oldani az Európol, ezzel foglalkozik. Egy ország például nem akarom megmondani, melyik nem tudja ezt megengedni magának, a másik meg nem akarta. Így aztán mi fizettünk, de hát így aztán kifutunk a pénzből, mert nekünk ilyesmire nincs még költségvetésünk. Azután elhangzott egy kérdés a, a konszenzussal kapcsolatban. Hát nagyon-nagyon nehéz, különböző értékek, illetve a költségekkel kapcsolatban is feltettek kérdéseket. Tehát meg kell nézni ezeket az egyes országokban, nehéz a becslés. Nagyon sok helyen, nagyon sokan, sok olyan társaság van, amelyek ilyesmivel foglalkoznak, illetve investálnak ilyen fajta berendezésekbe de a védelemmel nem lehet egyedül fellépni, hanem a rendőrségnek meg kell mutatni, hogy igenis képes fellépni ezzel, bárki le tudja tölteni a különböző szoftvereket. Na ezen kell változtatni, követni kell a pénzt. Ez igaz, nagyon sok bűnesetben ez így van, például a gyermekek ö, szexuális ö, ö, kizsákmányolásával kapcsolatban ott ez nem megy. De sokat teszünk, és az igazán a pénz mozgásának a sebessége az igazi probléma. Tehát egyik országból kimegy, e, unión kívüli országba, aztán vissza, és még ha meg is próbáljuk követni az útját, egyszerűen elszáll. Normális körülmények között vissza fogjuk követni, de hát ha egy országba kerül, amelynek a nevét megint nem fogom mondani, akkor bizony eltűnhet ez a pénz, és lehet, hogy ezek a bűncselekmények csupán egy nappal azelőtt történtek, és már is eltűnt több százmillió euró. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi fogunk-e megoldani mindent. Nem, nem is tudunk túl kicsi lesz ez a központ, meg nem is kell, hogy mindent mi oldjunk meg. Ez az inkluzív megközelítés lesz a jellemző. Mindenki meg kell, hogy tegye a maga részét, és mi egyfajta tréninget fogunk szervezni az Európol Akadémián, ahol biztosítjuk ezt az együttműködést, hogy ez legyen adott. Ezt koordinálni kell, és ezt meg tudjuk tenni, hogyha mindenki elvégzi egyidejűleg a maga feladatát, és ezt koordinálni tudjuk, akkor meg lesz az eredmény és ezen a módon sokat el tudunk érni, legalábbis így gondolom. Van-e szükség európai ügyészre. Ez politikai kérdés, és én, mint közszolga nem kívánok erre kitérni, és nem is lenne megfelelő, ha én beszélnék erről. Köszönöm szépen. Thank you. If... Köszönöm szépen, pár megjegyzéssel élnék én is. Diaz Demira úr kezdte el ezt a folyamatot, hiszen ő beszélt az egyensúlyról, a magánszféra és a biztonság, és a kiber elleni küzdelem közötti egyensúlyról. Mindig azzal fejeződnek be a beszélgetések, viták, hogy mi legyen a megfelelő egyensúly a különböző érdekek között, azok védelmek között. Az egyik pont az, ugye ön attól fél, az ISP-k és mások adatvédelmi jogaik mögé bújnak, és nem működnek együtt a kiberbűnözés elleni küzdelemben. Azt hiszem, megválaszolta Jan Flip Albrecht, amikor elmondta, hogy beszélünk az alapjogokról, és ha olyan intézkedéseket hozunk, amelyek megsértik az alapjogokat, akkor mindenképpen azokat meg kell indokolni, mennyire jogosak. A feladatunk az, hogy meg tudjuk együttműködjünk más szereplőkkel, az Europol, a kiberbűnözése központjával együtt kell kidolgoznunk az egyensúly megteremtésének lehetőséget, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a különböző érdekeket. De bonyolultabb azt mondani. Tehát Ugye hát van, aki az mögé bújik, olyasul, aki ki nem akar együttműködni. Newton Dunn úr említette az entrapment, az infiltrációt, gondolom, hogy azt akarta mondani, hogy hogyan lehet hozzáférni az adatokhoz. Az tövédelmi szabályok értelmében ez nem tilos, ez a fajta beavatkozás, de megfelelő védzáradékokat kell beépíteni. Garantálni kell azt, hogyha történik ilyen beépülés, vagy ha a rendőrség lehallgat beszélgetéseket, akkor ezt jól, jó felvételeket kell készíteni, és utána ezeket a felvételeket meghallgathatják a bírák, vagy a független adatvédelmi hatóságok. Mindenképpen ellenőrzés mellett lehet csak ezt végrehajtani. Egy olyan társadalomban élünk, ahol például beszélgetések során hogyha meg, ha behallgat beszélgetések a rendőrség, akkor tudni kell, hogy mi történik, mert különben tényleg egy olyan helyzet alakul ki, ahol az alapjogaink sérülnek. Természetesen mindent minden elfogadható, de mindenképpen kell legyen valamilyen független adatvédelmi hatóság, egy ellenőrzés is. Néhány egyéb pontot ha megnézzük, az egyik legérdekesebb pont Encső úr hozzászólás, aki azt mondta, hogy hát az nem az internetre rákapcsolatok, akkor úgyis lemond mindenfajta magánszférához kapcsolódó jogra, jogáról, adatvédelmi jogairól. Azt hiszem, hogy kicsit összekeverünk dolgokat. Én meg vagyok győződve arról az interneten, ez más kérdés. Nagyon sokszor sok magánjellegű információt kérdeznek az embertől. Amikor valaki csak egy vonatjegyet akar venni, akkor rengeteg személyes adatot kérnek. Erre nincsen szükség, tehát ez egy másik kérdés. Azt hiszem, az a tény, hogy sok információ áll rendelkezésre, nem szabad, hogy oda vezessen, hogy azt mondjuk, hogy hát az adatvédelmet el is felejthetjük. Nem, nem, nem, mert kihívás ez, jobban kell csinálni a munkánkat. Remélem, hogy így lehet majd együttműködnünk. Beszéltek a világos definíciókról, jogbiztonságról, Albrecht úr beszélt róla, és mások is. A jogbiztonság, világos definíciók, mi ellen kívánunk fellépni, harmonizált megközelítések egész Európában, mindenki számára ez közösítek, aki itt dolgozik, adatvédelmi szempontból, államügyészi szempontból is nagyon fontos ez, rendőrségi alkalmazatok számára is fontos ez. Ez segít persze, így lehetünk hatékonyabbak, így léphetünk fel hatékonyabban. Legyen -e európai államügyész, eh, hivatal, hát eh, ezt a hallgatóság döntse el, nem én. Grazie a tutti e tre. Köszönöm szépen témákat megvilágították számunkra, de úgy tűnik, hogy ezekkel a témákkal sosem tudunk eleget foglalkozni, hiszen itt mindig, mintha újdonságokkal kellene megküzdenünk, de ugyanakkor kell foglalkozni ezzel a témával, mert bizony az interneten több millió ember, és a gyerekek is ott vannak, a fiatalok ott vannak az interneten, és nem eléggé vannak védve. Éppen ezért lenne fontos elmélyülni ezekben a kérdésekben, hogy minél inkább le tudjuk szorítani azoknak a tevékenységét, akik leselkednek az interneten keresztül. Köszönjük szépen tehát még egyszer. És most akkor le is zárnám ezzel a második klasztert, és most következik szervezett bűnözés szerepe a sportban, korrupcióban. Dimosztenis Krizikos asszonyt hallhatjuk meg az OECD-től, és Boszkurt asszonyt, aki a Libétől érkezett hozzánk, és ezzel a témával fog foglalkozni. Megint csak 15 percet adunk mindenkinek, és azután következnek a kérdések. 15 percig Krizikosz úrja szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, és hálás vagyok az elnök asszonynak is azért, hogy meghívott engem hogy részt vehetek ennek a bizottságnak az ülésén. A kábítószer és bűnözés koordinációs hivatal képviseletében, de hát van néhány átfedés, úgyhogy meg tudjuk beszélni ma ezt a kérdést, meg a holnapit is. Nos, ami az alapokat illeti, és az én prezentációm lényege ma délután, az az, hogy milyen kihívásokat jelent a bundázás a sportban, a match fixing bevett kifejezéssel. Szólni fogok a perspektívákról, és hát hogyan próbálunk fellépni a bűnözési forma ellen. Mielőtt megnézzük a UNODC perspektíváját, lehetőségét, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mennyire jellemző ez a jelenség, egyre többször fordul elő, és meg kell nézni, hogy szükség van-e itt bűnöldözési lépésekre. Sok alkalommal fordult elő az elmúlt években, hogy egyre világosabbá vált, hogy a sportesemény nem immunis, az úgynevezett bunda, bundával szemben, tehát előre manipulálják a, az eredményt, és hát ez bizonyos magatartásformákkal jár együtt, illegális befolyásolása gyakorlatilag valamilyen sportmeccs vagy sportverseny eredményének, és nagyon sok esetre történt az elmúlt években, és hát Persze az online lehetőségek is magyarázzák ezt, és az online fogadás, és hát vannak olyanok, akik közvetlen gazdasági érdekeltséggel rendelkeznek a versenyekben, és a bundázás az most már messze túlmegy a tagállami nemzeti határokon az internetnek következően, és ez nagyban nehezíti az elkövetők elfogását, illetve letartóztatását. A terminológiai kérdésekkel már foglalkoztunk az elmúlt üléseken, de azért zárójelben emlékeztetnék arra, hogy milyen definíciót használunk a tagállamokban a match fixinggel kapcsolatban. Egy tanulmányban az áll, hogy ez a sportesemény manipulálását jelenti. Az Európa Tanács is ezt használja. Ez tehát azt jelenti, hogy előre megváltoztatják a sportesemény menetét, eredményét, annak érdekében, hogy pénzügyi előnyt szerezzenek maguk számára, vagy mások számára, és ez befolyásolja tehát az egyébként elérhető eredményt. A matchfixing a bunda tehát, és ezt az Európa Tanács, meg az Európai Unió is ezzel a definícióval dolgozik. Hát ez egy közérdekű kérdés, mert ez a versenyek tisztaságát veszélyezteti, a sport értékét, tisztességét, és hát a gazdasági érdekeket is. Ez tehát közértekű kérdés. Mindig meg kell nézni, hogy a bűnüldözés és ezek az intézkedések szükségesek-e a matchfixing ellen, tehát a bűn üldözésnek kell fellépni ez ellen. Van néhány jel arra vonatkozóan, hogy a sportesemények manipulálása az lehet, hogy csak a szabályok megsértését jelenti, de az is lehet, hogy komolyabb védség a közértek ellen. És aktívan kell tehát fellépni ez ellen a probléma ellen, és ezért lépett be a bűnöldözés. Meg kell nézni, hogy most ez egy általános védség, és annak megfelelően kell fellépni ellene, vagy pedig egy önmagában is önmagában bűncselekmény, és akkor az a bűnözőt üldözni kell a bűnüldözés eszközeivel. Ez nem korrupció teljes mértékben, de amennyiben az, akkor az a büntetőjog körébe tartozik. Nagyon komoly irodalma van már a kérdésnek, sport megvesztegetés, a bribery fogalom is előfordul sok esetben, a vesztegetés, és a szervezetbűnözés szempontjából a problémák, a fogadás problémái nem újak, csak ezek most új szintet, szofisztikáltabb szinteket jelenítenek meg, számos országra terjed ki, ahol különbözőek a büntetőjogi előírások, és ez lehetővé teszi, hogy egyre jobban megjelenik a szervezett bűnözés ezen a területen, túllépve a nemzeti határokat. Egy másik tényező, amely arra utal, hogy a bűnüldözésnek kell belépni, az a pénzmosás. Ez vonatkozik mind a korrupcióra, mind pedig a szervezett bűnözésre, illetve mindegyikkel kapcsolatban áll. Meg kell nézni a pénzmosási trükköket, hogyan jelenik ez meg a sport eredmények manipulációjában nagyon különbözőek a szabályok, és nem mindenütt átlátható ez a szabályozás, nem is egységes. Nagyon sok magán és állami társaság jelenik meg nemzetközileg és nemzeti szinten egyaránt. Vannak ott vannak olyan országok, ahol a fogadás az magán társaságok által is szervezhető, van, ahol azonban csak államilag. Tehát nagyon nehéz sok esetben jogi lépéseket tenni, például az online fogadások esetében és hogyha hozzáveszünk azt, hogy mennyire nem átlátható ez a piac, akkor ö, könnyen beláthatjuk, hogy ez egy nagyon fontos piac a pénzmosás számára, a bűnözők számára. És eh, ha mindezt figyelembe vesszük, hát akkor látjuk, hogy eh, melyek a kulcsfontosságú eh, indikátorai ennek a bűncselekmény formának, és hogy ez mennyire túlmutat az egyes nemzeti büntető jogi kérdéseken. Nem lehet ezt egyedül kezelni, a matchfixing, a bunda kérdését sok esetben a rendőrség, a bűnüldözési szervek együttműködnek a sporttestületekkel, különböző szankciós rendszereket alakítanak ki, ezek különböző büntetéseket eredményezhetnek. Vannak különböző opciók tagállami szinten, hogy most ez általános védség, vagy pedig valamilyen különleges bűncselekmény. Nagyon nagy itt a, a sáv, széles a sáv, amelyen belül ezeket a kérdéseket kezelik. Hát meg kell nézni, hogy milyen fegyverek állnak rendelkezésre a jelenség ellen milyen lehetőségek, és a multilaterális instrumentumok meghatározók. Ebből egy a UNCCT, és van egy ENSZ konvenció, a Palermói Egyezmény 2002-ben született a korrupció és a határon átnyúló szervezett bűnözés ellen, ezt meg is erősítették, és ezek az instrumentumok adják az alapot a nemzeti bűnözés számára is, hogy fellépjenek a bunda ellen. Persze számos opció marad, hogy most büntetőjogi intézkedéseket alkalmaznak-e, és milyen az együttműködés az egyes országok között. A Palermói Egyezmény egy globális eszköz, egy globális lehetőség, és az Európai Unió tagállamainak nagy része aláírta ezt. Ennek nagyon komoly hatája van, nagyon komoly együttműködési lehetőséget biztosít, felléphendő a, a határon átnyúló bűnözés ellen, és ez alternatívákat, rugalmas megoldásokat javasol a törvényhozó és a gyakorlati szakemberek számára, és itt nem csak a szervezet bűnözésről van szó, és már erről folyt vita az előző ülésen, hanem a szervezetbűnözés szervezőivel kapcsolatban, és az, hogy hogyan definiáljuk a súlyos bűncselekményt ebben a kérdésben. Az ENSZ korrupció ellenes egyezménye az a korrupció ellen kíván fellépni, jogilag kötelező eszköz. Ez egy nagyon átfogó, komprehenzív szabályozás a korrupció megelőzésére, büntetésére, de hát természetesen a tagállamok mozgástere megmarad, de ragaszkodni kell az ebben foglalt rendelkezésekre, és a legtöbb ország csatlakozott ehhez az egyezményhez. nem tartalmaz ez az anyag definíciót, fogalom meghatározást a korrupcióra vonatkozóra, vonatkozóan. Itt felsorolnak különböző bűncselekményeket, vétségeket, ezek olyan esetek, amelyek valamilyen korrupciós kontextusban jelennek meg. Az ENSZ korrupció ellenes egyezménye azt próbálja meghatározni, hogy bűncselekményről van-e szó, vagy nem, hogy az elkövetők, kik de milyen elkövetőkről beszélünk, azután milyen közalkalmazottak, köztisztviselők vesznek ebben részt, vagy 18. cikkre, hogy milyen befolyásolási kereskedelemről van szó, tehát hogyan próbálnak kereskedni saját befolyási lehetőségeikkel az érintettek, a sporttal való visszaélés, azután a magánszektor hogyan vesz ebben részt, milyen ott a vesztegetés. És ezek egymást kiegészítő lehetőségek, a sportszervezők számára. Nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk arra, hogy, hogy milyen határai vannak ennek, illetve milyen nehézségekbe ütközünk a sporteseményeknél, illetve a magánszektorban bizonyos határok között lehet ez ellen csak fellépni az, hogy az adott személy az egyáltalán felelősségre vonható-e, bűncselekmény elkövetőjeként, administratív vagy közalkalmazottként, azután a pénzmosási konvenció hogyan alkalmazható a bunda ügyekkel kapcsolatosan, ezt a kérdést is meg kell nézni, hogyan lehet a tanukat védeni, milyen tanúvédelem biztosítható, és hát a legfontosabb az, hogy részletes keretekkel rendelkezünk a nemzetközi együttműködésre vonatkozóan, mert így tudjuk hatékonyan üldözni ezt a fajta bűncselekményt. A UNODC az együttműködik a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, van egy erre vonatkozó memorandum, 2011 májusában került ez aláírásra, van egy adhok munkacsoport az IOK-ban, a nemzetközi a NOB-ban, ahol leírják, hogyan lépnek fel a fogadás a különböző bűncselekményekkel együtt járó fogadások ellen a, a sportban. Van együttműködés a NOB és egyéb szervezetek között, és itt sok esetben határidőket határoznak meg az egyes esetek körében. Folyamatos az együttműködés, folyamatosan készülnek tanulmányok is, az illegális fogadásokról és a bundás, bundázott eseményekről, és ebben részt vesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is. Átfogó összefoglalást ad arról, hogy milyen bűncselekményekre kerül sor, és ez túlmutat az Európai Unió határain, ugyanis a világ számos egyéb országán előforduló bűncselekményekről is beszámol, figyelembe veszi a szervezett bűnözéssel való kapcsolatokat, amennyiben vannak ilyenek, opciókkal szolgál, iránymutatásokkal a gyakorlati szakemberek számára, hogyan lehet javítani hatékonyan a nemzetközi együttműködést, a multilaterális instrumentumok alkalmazásával, mint az unkak, és mindez együtt jár azzal is, hogy a gyakorlati szakembereknek támogatást adjon abbéli erőfeszítéseikben, hogy hatékonyabban működjenek együtt egymással. Annak érdekében, hogy fellépjenek az ilyen típusú bűncselekmények ellen. És a nemzetközi büntetőjogi együttműködés szabályai itt fontos szerepet kapnak. Ez természetesen mi arra törekszünk, az UNODC arra törekszik, hogy támogassa a törvényalkotói munkát, hogy megfelelő lépésekkel lehessen harcolni a bundázás, a matchfixing ellen. Már folynak a tárgyalások egy új nemzetközi eszközről, egy új nemzetközi szabályozásról, amely nem tartalmaz majd konkrét büntetési tételeket, sokkal inkább a megelőzésre helyezi majd a hangsúlyt. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok majd kérdéseikre. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy miután a sport főként a foci nagyon sok fiatal számára referenciát jelent, egy fontos pontot jelent, ezért nagyon fontos az, hogy tényleg példaértékű maradjon ez a sport. Ugyanis itt egy kicsikét nem, nem figyeltünk eléggé oda. Ö, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban felszínesek voltunk, már pedig a fiatalok higgyék el, hogy a sportból táplálkoznak, a futball, főként hazámban, hatalmas vihart kevart média szinten, igazságszolgáltatási szinten, ugye az eladott sportfogadások miatt. És azt hiszem, hogy erről inkább úgy beszélünk, mint hogyha ez nem lenne annyira szörnyű, hiszen maga a foci az igazából arra hivatott, hogy bennünket szórakoztasson. De hát ugye itt több millió euróról van szó egyrészt, másrészt pedig a fiatalok számára példaképekről beszélünk. Éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy példát statuáljunk büntetési tételek szempontjából, mert különben, hogyha továbbra is csak úgy immelámmal figyelünk oda ezekre a kérdésekre, akkor annak hosszú távon rossz hatása lesz. Boszkút kollégája szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! mai napon megpróbálunk új fényben megvizsgálni a sportkorrupció kérdését. a sporttal foglalkozó jelentésünk jelentéstevőjeként. A múlt évben, októberben a bundával kapcsolatban is egy jelentést hoztunk létre. Ebben az összes politikai párt részt vett, de sajnos eltelt egy, hé, egy év, és igazából nem túl sok minden történt a sportkorrupció visszaszorítása érdekében. Most megint miért is állok itt a max fitch, na, <laughs> match fixing miatt, illetve a korrupció szervezetbűnözés, pénzmosás összefüggésében kell megvizsgálni ezt a kérdést, hiszen úgy gondolom, hogy most ezen a héten például lesz egy informális miniszteri találkozó Cipruson, a ciprusi elnökség égisze alatt, amely nagy valószínűséggel megint csak egy deklarációt fog megfogalmazni a matchfixinggel kapcsolatban. Tehát ezért lenne fontos az, hogy ezeket az ajánlásokat mi is komolyan vegyük. Ahogyan ön is elmondta, elnök asszony, úgy tűnik, mintha ez nem lenne egy fontos kérdés, de igenis, ez, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis nagyon sok pénzről van szó, és egyre gyakrabban használják a szervezetbűnözők annak érdekében, hogy pénzt mossanak, olyan pénzt, amely szervezetbűnözői tevékenységből származik. A sport egy több milliárdos e, eurós iparág, Ugye itt a televíziós jogoktól kezdve a jegyárusításig minden beletartozik. Tehát nagyon sok pénzről van szó, de mégis úgy tűnik, hogy a hatóságok nem igazán figyelnek oda a sportkorrupcióra. Azért is, mert az interneten keresztül az internetes fogadás még inkább veszélyezteti ezt a területet. Hogyha megnézzük a statisztikákat, azt láthatjuk, 2004-ben 16,3 milliárdról 50,7 milliárdra nőtt 2012-re. És ez még csak a öm, szabályos, tehát a legális sportfogadásokra vonatkozik. Ebben még egyáltalán nem esik szó az illegális sportfogadásokról, amely még sokkal nagyobb veszélyt jelent, már csak azért is, mert ez összefüggésben áll a szervezet bűnözéssel. Amennyiben megnézzük a tagállamokat, 27-ből 19 országban felgöngyölítik mm, ezeket az ügyeket, ezeket általában hatóságok szokták felgöngyölíteni. A legtöbb tagállamban a matchfixing bűncselekmény, de mit is látunk ezen a területen? Azt, hogy nagyon sok kezdeményezést különböző szereplők részéről tapasztalhatunk, például a sportszervezetek részéről azt láthatjuk, az UEFA felfüggesztett 53 have warning systems for detect 53 személyt, ilyen felügyelőt nevezett ki az ügyek felgöngyörítésére. Aztán az Európai Toto val kapcsolatban ez nagyon nagy, hát ez, ez nagyon jó. Az, ami az interpol is illeti, a FIFA-val együttműködésben próbálják felgönyöríteni ezeket az ügyeket. Ugye itt az által, a joga az általános jog, illetve a csalás alá tartozik, tehát büntető jogi tényállás, de mégiscsak nehéz pontosan behatárolni. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon sok háttér információt gyűjtöttem össze. Nem tudom, hogy kiosztották -e ezt az anyagot. Nagyon jó lenne, mert a Krím szakbizottság tagjai mind megkaphatnák ezt. Hogyha most adjuk meg az összes adatot minden tagállamra vonatkozólag, az nagyon hosszú lenne. Tehát ebben az anyagban szerepel. Ami pedig az Európai Bizottságot illeti, Vasilió biztos szeretne ezzel a területtel foglalkozni, Michel Barnier, a belső piaci biztos, pedig egy belső piaci cselekvési tervet szeretnek kidolgozni a sport integritás megvalósítása érdekében. Ami pedig az Európa Tanácsot illeti, most itt egy konvenciót kívánnak tető alá hozni az Európai Unió jövőbeli tagállamok, illetve a konvencióban résztvevő más, az egyezményben résztvevő más államok részvételével kívánják ezt kidolgozni. A legfontosabb szereplők részéről ott van az odafigyelés erre a területre, de mégis egyfajta komprehenszív, tehát egy, egy, egy átfogó megközelítés hiánya rányomja a bélyegét. Nagyon nehéz ezt a konvenciót is megfogalmazni, és az Európa Tanácsnak nincsen joga arra, hogy szankciókat alkalmazzon. Itt fontos struktúrákat kell létrehozni a az Európa tanácson belül, de mégiscsak ugye az Európai Unión belül lenne szükség arra, hogy egy konkrét megoldást hozzon a tagállamokban meglévő kockázatokra próbáljon megoldást találni, és ezt csak koordinációval lehet elérni. Az Európai Uniónak biztosítania kell azt is, hogy a különböző megközelítések egymást kiegészítik, és nem kettőződnek. De az is igaz, hogy az Európai Unió egyedül nem tehet mindent meg, hiszen az átfogó megközelítéshez az összes érintett félre szükség van. Csak így lehet az európai matchfixinggel felvenni a harcot. Jó néhány ajánlást fogalmaztam meg konkrétan a érintett felek számára a sportszervezetek felé azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy zéró toleranciát biztosítsanak a bundával kapcsolatban, és a külső nyomást is alkalmazzák. Azután egy második ajánlásom magatartási kódex kidolgozása, amely felhívja a figyelmet a bunda veszélyeire, és tiltja a, az illegális sportfogadást. És egy megfelelő um, jelzőrendszer kidolgozását is uh, biztosítja. Vigye, világosnak kell lennie az elvárásoknak uh, a különböző sportklubok uh, felé, ami pedig a sportfogadási szervezeteket illeti, most itt megint csak egy, meg, egy, egy egyezményre lenne szükség, hogy közösen vállalják a felelősséget a meccsek felügyeletével kapcsolatban. Aztán fontos az, hogy sztenderdeket dolgozzunk ki az illegális sportfogadási minták felgöngyörítésére, és hogy ezeket minimális szintre tudjuk visszaszorítani. És a harmadik országok belé, tehát például főként az ázsiai sportfogadással foglalkozó ügynökségekkel is felvegyük a kapcsolatot. Ami az Európai Uniós tagállamokat illeti. Azt hiszem, hogy itt egy harmonizált definícióra van szükség a bunda, illetve a büntetőjog szempontjából, és fontos lenne, hogy a hatóságokon belül legyen egy ezzel a területtel foglalkozó külön csap, csoport, amelyben részt vesznek az érintett felek is. Közös nyomozó Mm, csapatokra van szükség, és minél gyorsabb, hatékonyabb ügyészi munkára. És az anonim sportfogadásokat kell felszámolni. Az Európai Bizottság felé azokat az ajánlásokat fogalmaztam meg, hogy egy diskurzus platformot hozzon létre, és koordinálja a különböző érintett felek, sport szervezetek, hatóságok, különböző európai intézmények, hatóságok közötti együttműködést, és a bundát európai szinten koordinálja az Európa, a különböző európai tagállamok jogrendszerében a bunda fogalmának harmonizálása révén. És végül nagyon fontos egy átfogó megoldás a különböző érintett felek között, és az európai intézmények bevonásával. Ugyanis konkrét lépésekre van szükség a bunda visszaszorítása érdekében, hiszen azt látjuk, hogy európai állampolgárok millióinak a sport az mindennapi kenyere, tehát ezért lenne fontos az, hogy megőrizzük ennek tisztaságát. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy teljes mértékben egyetérthetünk az ön által megfogalmazott ajánlásokkal, hiszen valóban a sportnak példát kell szolgáltatnia az állampolgárok életében. Newton Dan úr, Bill. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az Andok képviselője, az ENSZ ügynökség képviselője. A szuperhatalmak kooperatívak-e? USA, az USA-ra és Kínára gondolok. Vagy pedig eh, féltékenyen őrzik szuverenitásukat, és nem akarnak együttműködni. Ez gondot okoz, vagy remélem, hogy én látom rosszul. Másodszorban a jelentéstevőhöz is szólnék. Úgy tűnik, hogy nem lehet kizárni a sportban a korrupciót. A egyik nagy eh, Egyesült Királyságbeli foci csapat eh, hű rajongója vagyok, és arra is lehet fogadni, hogy mikor fogják eh, a labdát középre dobni. 5 perc múlva, 2 perc múlva, icipici dolgokra lehet fogadni. Ezt nem lehet kizárni néhány focistát, aki nem sztárá, lehet arra bírni, hogy ekkor és ekkor dobja ki a labdát, vagy rúgja ki a labdát. És pénzt kap ezért majd. Nos, jól gondolom-e, hogy az internet csetereken lehet egy csomó mindenre rájönni. A három perc, két másodperc múlva indul el labda, és akkor látjuk, hogy nagyon sokan fogadnak az interneten. Talán az internet segítségével lehetne úgymond lecsapni ezekre a fogadókra. Ugye hát, hogy a terrorista események esetében például a szeptember 11 e előtti események előtt rengeteg dolog történt az interneten. Nem tudom, reménykedem csak, vagy egyáltalán van erre lehetőség. Köszönöm szépen. Mitchell kolléga kapja meg a szót. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm elnézést, hogy késtem, egy jelentést mutattam be egy másik bizottságban, de ezt a kérdést már egy ideje figyelemmel kísérem. A sportban, mint az olimpián, ha valaki érmes lesz, aztán kiderül az, hogy valami nem megfelelő dolgot művelt az ember, a doppingolt, akkor visszavonják az érmet. Láttuk az USA-ban egy nagyon híres atlétának az a sors jutott, hogy elvették tőle az érmét. Mi történik ilyen esetben? Milyen tanácsot adnám, Ha valaki csal, és odáig juttatja az adott meccset, hogy elveszíti az X csapat, nem tudom, hogy mit lehet tenni. Hogyha az egyesület, a sport, a foci egyesület csal vagy bundázik, nem tudom, hogy hogy lehetne őket megbüntetni. Nem lehetne esetleg a klubokat arra kérni, hogy ö, leplezzék le a bundázókat? Erről szeretném a véleményét kérni. Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor megadom a szót. Megadom a szót először az előadóknak, a hozzászólóknak. Tehát megadom a vendégeinknek a lehetőséget, hogy válaszoljanak. Mi a helyzet a tagállamok hozzáállásával? Azt hiszem, hogy ez a téma semmiben sem kevesebb, mint a többi téma. És érdekelne az is, hogy mi az önök véleménye azzal kapcsolatban, hogy amikor ilyen típusú problémákkal állunk szemben, akkor a focisták, vagy általában a bajnokaink nagyon magas fizetéseket kapnak. Hatalmas szerződéseik vannak például reklámcégekkel, tehát itt majd, hogy nem olyan mítoszokká válnak. Tehát ezért lenne fontos az, hogy ezeknek a személyeknek a megkérdőjelezhetetlen tisztessége megmaradjon. Hogyan lehetne? Odafigyelni ezekre a helyzetekre, hiszen Olaszországban most például elképzelhetetlen botrány alakult ki, és a média mindenről a sportoldalakon számol be. Pedig itt ugye több száz millió eurós tételekről van szó, bűncselekményekről. Tehát hogyan lehetne azt elérni, hogy a tagállamok érzékenységét, figyelmét felhívjuk ezekre a problémákra? Hogyan lehetne a tagállamokat arra ösztönözni, hogy ne legyenek B-kategóriás események ezek. Vissza is adom a szót ezért Krizikosz úrnak, hogy választ tudjon adni a feltett kérdésekre. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon érdekesek voltak a kérdések. hogy milyen a nemzetközi együttműködés szintje, milyenek a többoldalú eszközök, instrumentumok. Az Egyesült Államok, ahogy ön is említette, példát ad, és ők ezt használják alapul a nemzetközi együttműködésben. Vannak már feljegyzett kiadatási esetek, vagy a kölcsönös segítségnyújtás, vagy elkobzás, amelynek az alapja ennek a, az eszköznek az egyes rendelkezései, és persze ezt a világ különböző részein is alkalmazzák, még nagyon sokat kell tenni az együttműködés fejlesztése érdekében, a gyakorlati szakemberek közötti koordináció érdekében, de van egy első lépés, ezt értékelni kell, majd azt gondoljuk, hogy az elkövetkező években meglátjuk majd a kontextust, és abban felül tudjuk vizsgálni, hogy hogyan sikerült megvalósítani ezt a konvenciót, és hogyan néz ki ezeknek a végrehajtása az egyes országokban, amelyek azt aláírták összefüggésben a korrupció elleni harccal. Természetesen a fogadás, illetve a gyanús mozdanatok, ami azt jelzi, hogy valami nincs rendben az online fogadással, ugye hát itt komoly digitális szakértelemre van szükség, hogyha ilyen jeleket fedezünk fel, hogy nem jogszerű a fogadás, ezt a területet még vizsgálni kell, nagy figyelmet kell erre fordítani, és itt a nyomozóknak erre összpontosítaniuk kell, ugyanis és erre egyre több forrásra is van szükség, mert ezek költségigényes nyomozási formák és speciális tudást követelnek meg a szakértőktől, és nagyon komoly digitális hozzáértést. Hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy a, az államok részt vegyenek ebben, hát ugye proaktív intézkedésekre van szükség, megelőzésre, elrettentő lépésekre a hogy ne történjenek ilyen megállapodások, ilyen bunda ügyek, és nagyon szigorú intézkedések kellenek a bűnüldözésben és az egyes bűncselekmények felderítésében. Természetesen ez nem csak a tudatosítás és a, a kérdése, hanem a politikai akarat és elszántság kérdése is. Intézkedésekre van szükség, hogy fel lehessen lépni ezen bűnözési formák ellen, és ez mutatja, hogy mennyire lehet hatékony a megelőző politika, illetve a bűnüldözési politika, illetve a bűnüldözés válasza a bundára. Elnök asszony, mondanék néhány szót azzal kapcsolatban, hogy milyen ajánlások hangzottak el Boskut asszony részéről. Ez a lista nagyon hasznos, és nagyon széles körét fogja le, fogja, fedi le a szereplőknek és érintetteknek. Persze ez összefügg a korrupcióval. A korrupció az az részben kapcsolódik a bunda jelenségéhez, a matchfixinghez, de növelni kell az együttműködést a bűnözés, illetve a végrehajtás és a magánszektor között erre nagyobb szükség, nagy szükség lenne a jövőben. A több oldalú egyezmények, erről tettem említést, tartalmaznak különböző rendelkezéseket és ezekkel javítani lehet az együttműködést az illegális fogadás elleni fellépésben. Erre szükség van, hatékonyabbnak kell lenni, mind a proaktív, mind pedig a, a büntető oldalon, és ez egy nagyon komoly, multidisciplináris, nagyon összetett megközelítést igényel, nagyon sok érintetje van ennek, ezeknek az ügyeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Emil Boszkút következik. Köszönetet szeretnék mondani a hozzászólóknak a jó kérdéseikért. Igen, az első kérdésre a válaszom. Mindenre lehet fogadást kötni, ha megnézzük, a fogadás, az online fogadás, az általános fogadás, nem ez okozza a bajt. A fogadás segítségével lehet pénzt mosni, és pénzt csinálni, a gond a bundázás, a megfélemlítés, a lefizetés, a bírók, a játékosok lefizetése, lekenyerezése. Sokat lehet tenni együttműködvén a sportfogadó szervezetekkel, mert a sportfogadó szervezeteknek érdeke, hogy tiszta maradjon, legális maradjon ez az ágazat. Tehát a legális szervezeteknek érdekük az, hogy tiszta legyen a játék. Most ugye monitoringgal foglalkoznak, megállapodásokat kötnek. A megerősített együttműködés szükséges dolog, mint említettem bevezetőmben, egy etikai kódex is nagy segítségre, segítséget jelentene, ami a fogadás integritását illeti, és ami a zéró toleranciát illeti. A korrupcióval kapcsolatban a szervezeteken belül, vagy a szervezeteken kívül. Nagyon fontos az, hogy a sportszervezeteken belüli személyek se legyenek megvesztegethetőek, tehát minden gyanú felett kell álljanak, ezt összegezve keményen kell, kezű szankciókat kell bevezetni, és a második kérdésre térnék rá, mi történjen akkor, amikor szankciókat vezetünk be? Klubokat is szankciókkal lehet sújtani? Attól függ, ha a klub benne van a dologban, akkor őket is meg kell leckésztetni. Hadd mondjam ezt, pár hónappal ezelőtt kelet-európai fekete könyvet jelentették meg, és ebből a fekete könyvből, amikor korrupcióról és bontázásról van szó, kiderül, hogy a klubok, a ligák, a szövetségek benne vannak ebben a játékban. Ha valamit szeretnénk csinálni, akkor őket is elő kellene venni. Persze, amikor csak játékosról, bíróról van szó, akkor, hát akkor csak azt a szemét kell persze elővenni. Ez így logikus. De mit is tehetnek az egyesületek, a klubok? Fektessenek bele a prevencióba, kiváltképpen a fiatal játékosok számára fontos az, hogy képezzék őket, ne tegyék őket ki a bundázásnak, vagy jobban fel tudjanak készülni a fiatal játékosok erre a veszély lehetőségre. Az elnök asszonyunk kérdésére reagálva, általában nem a játékosok nem a sztárok, a csillagászati fizetéssel hazatérő játékosok dőlnek be az ilyenfajta beszélgetésnek. A kelet-európai foci könyvről ből az derül ki, hogy azok a focisak, akiknek nem vagy kevés fizetésük van, nagyon rossz szociális körülmények között élnek. Számukra nehezebb ellenállni ezeknek a megveszegetéseknek a nagy sztárok, ők a hősök a közönség szemében. Bármi történik is, itt a tagállamok kérdése. Nyomás kellene gyakorolnunk a tagállamokra, hogy fellépjenek. Tavaly lett volna lehetőségük, amikor eh, novemberben ültek össze a sportminiszterek. Nos, hát mi lett ennek a tanácsülésnek a vége? Hát nem volt valami kézzelfogható. Ezen a héten informális sportminiszteri tanács lesz, Novemberben lesz a formális sportminiszter tanács, és azt hiszem, hogy egy közös megközelítést kellene elfogadniuk, meg kellene határozniuk a bundázás fogalmát, és jobban együtt kellene működniük közös nyomozó csapatokkal, bűnüldözőkkel, annak érdekében, hogy tényleg történjen valami, mert, ahogy korábban is elhangzott, a bontázás az nem azt jelenti, hogy ja Istenem, hogy is mondjam, tönkreteszik a foci játékot. Nem erről van szó, ez egy súlyos bűncselekmény, korrupciós, mafiózó ügylet. Keményen kell fellépni velük szemben. Mi, mint parlament, gyakoroljunk nyomást saját tagállamainkra, hogy tényleg lépjenek fel, mert amennyire én tudom, jelenleg nem minden tagállamban ugyanazon az állásponton, nem mindenki szerint sürgős ez a dolog, Szerintem pedig itt az idő, most vagy soha. Let me, uh, uh, with your permission, uh... Engedjék meg, hogy még hozzáfűzzek néhány gondolatot. Ugye a gyakorlati megoldások kapcsán például a sportolók diszkvalifikációja, igen, ez is egy megoldás, de természetesen ez azt is jelenti, hogy a felfüggesztés milyen szintjét szabjuk ki rájuk, főleg a bundás eseményeknél ezt mindenképpen meg kell fontolnunk. Ez természetesen jogalkotási kérdés, amennyiben úgy döntünk, hogy ez jó megoldás, akkor, akkor igenis, és ezt a lehetőséget, vagy más alternatívákat foganatosíthatunk. De szeretnék még egy kérdést én is feltenni. a jogharmonizáció, nemzeti megközelítések közötti jogharmonizációval kapcsolatban hogy esetleg egy új irányelv jelenjen meg ezen a területen, amely definíciókat is tartalmaz. Talán elmondhatom tapasztalatomat egy másik multilaterális kontextusból. Ez ugye a kiberbűnözésre is alkalmazható lenne, amennyiben csak a különböző bűncselekmények definíciójára fókuszálunk kizárólagosan, az néha kontraproduktív lehet. A Palermo egyezményből ezt láthattuk, tehát ott igenis, és vannak definíciók, és végül is úgy döntöttünk, hogy mégsem fogjuk ezeket a definíciókat bevenni a végleges szövegbe, mert kontraproduktív lenne, és egy árnyaltabb megközelítésre van szükség, különböző eszközökkel. És azt hiszem, hogy ezt a megközelítést Európai Uniós szinten is alkalmazni lehetne. És ugye itt ne terminológiai vagy definíciós aspektusokkal foglalkozzunk, mert lehet, hogy tovább nehézítjük a helyzetet, és további potenciális konfliktusokhoz vezetne ez. Elnök. Questi aspetti possano servire a girare attorno al discorso per non focalizzare. Azért itt mégiscsak arra van szükség, hogy fókuszáljunk. Én szerintem hogyha a maffia vagy a szervezett bűnözés ellen fel akarjuk venni a harcot, akkor minél hamarabb definíciókra van szükség, tehát a bűncselekményeket definiálni kell, hogy ne hagyjunk túl nagy mozgásteret ezeknek az értelmezésében. Mert bizony, a bűnözők pontosan tudják, hogy mi az, amit megtehetnek, és mi az, amit nem tehetnek meg. És nekik elég világosak a gondolataik, mi pedig elég sok időt elvesztegetünk arra, hogy arról vitatkozzunk, hogy hogyan is moccanjunk meg. Közben a állampolgárok pedig azt érezhetik, hogy csak forgolódunk, mozgunk körbe-körbe, azért, mert nem, ad, nem akarjuk valakinek a lábára lépni. Emine is elmondta, hogy nagyon gyakran a nem annyira öm, híres öm, focisták azok, akik öm, mondjuk megvesztegethetővé válnak, de bizony hazámban egy nagyon híres focista is úgy gondolta, hogy 1 millió eurót feltehet, és hogy ez kockáztathat, vagy fogadhat, és hogy ez teljesen normális. már pedig ez már majdnem, hogy egy elfogadott tevékenységé válik, már pedig szerintem hajthatatlannak kellene maradnunk, és nem szabad, hogy kétségek gyötörjenek bennünket azzal kapcsolatban, hogy maga a bűncselekmény az mi. Tehát, hogy ezt igenis is definiálni kell és reméljük, hogy a tagállamok nem fognak még további időt vesztegetni, mert ezzel szerintem megnyitunk egy olyan kaput, amelyre igenis és oda fognak, rá fognak rögtön harapni a bűnözők. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a felszólalókanak az előadásait, és hogyha nincsen további hozzászólás, akkor lezárhatjuk a mai ülésünket. És a kedves kollégáknak mondom, hogy holnap kilenckor kezdtünk. A belső a belügyekkel foglalkozó a főigazgatóságtól érkezik majd hozzánk egy igazgató. Köszönöm.